Nincsen, akkor kettes napi rendi pont. Az a június első másodiki ülés jegyzőkönyveinek az elfogadása, hogyha a jelenlegi ülés végéig elmondják, hogy valami rossz ezzel kapcsolatban, akkor azt megvált, megváltoztatjuk, amely, amúgy pedig elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. Elnök közleményeire térünk rá, mint mindig. Ez az ülés az interneten is meghallgatható. Ma és holnap lesz tolmácsolás minden nyelvre, kivéve svéd, észt, lett, litván és máltai. Minden más nyelv egyébként elérhető. Négyes napi pont. A tanácssal és a bizottsággal fogunk ezt folytatni. Az új belga elnökség Eh, elnökség részéről három miniszter eh, jelent meg itt, hogy fog ma megjelenni, és először is eh, a kultúráért, audiovizuális ágazatért, a belgiumi francia közösség egészségügyért és az egészségegyenlőségért felelős miniszter asszony lesz itt. Remélem, hogy mindent jól mondtam el, Belgiumban egy kicsit nehéz ez a dolog. Igen, tehát Ugye Belgium egy szövetségi állam, és ezért különböző, a különböző nemzetiségek vannak kép, képviseltetve. Lánen asszony tehát kultúráért felelős, az audiovizuális ágazatért felelős. Ezért elmondhatom azt, hogy nagyon sok, vagy legalábbis jó néhány fontos jelentés van, amelyet éppen most vitatunk meg. Itt van például a Schmidt jelentés, a kulturális és kreatív iparágakról, akkor Trüppel asszony jelentését lezártuk az Európeánáról, szóló jelentés volt ez. Azt gondolom, hogy a tanács még azzal kell, hogy azt kell, hogy megpróbálja, hogy ez az Európeánál valóban megkapja az európai kulturális arcot, ehhez több pénzre van szükségünk, ehhez több erőfeszítést kell tennünk, és több lehetőségre van szükségünk, több szponzort kellene szereznünk. Ezek tehát olyan dolgok, amelyek eh, amelyekért a tanács, eh, a tanácsért az egyes eh, tagállamok felelősek. Továbbá várható bizottsági bejelentés a szinemával kapcsolatosan is, illetve az a audiovizuális örökség védelmével kapcsolatosan az, az örökségi megjelölés vagy címke is még várható. Múlt héten volt egy bizottsági ülés, és parázsvita folyt erről a témáról. Úgyhogy remélem, hogy végül aztán valóban lesz egy közös megközelítés, amelyet el tudunk érni, és hogy nem kell, hogy eltérjünk jelentősen a tanácsálláspontjától, és hogy a miniszterasszony is esetleg talán el fogja tudni mondani a tanács véleményét. Engedjék meg, hogy azt javasoljam, hogy megadjuk a lehetőséget önöknek 15 percben a munkaterületükről, hogy mondjanak néhány szót, utána kérdés-válasz következik négy óráig, és utána jön a következő miniszter meghallgatása, és így tovább. Akkor most megkérem a kollégákat, hogy valóban csak a témakörrel, tehát a, a asszonynak a témakörével, illetve felelősségi körével kapcsolatos kérdéseket tegyenek fel. Következik még az oktatási ifjúság és a sportminiszter. Akkor tehát a asszonynak átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nagyon nagy öröm számomra, hogy ma eljöhettem önökhöz, hogy megbeszéljük a belga elnökség prioritásait, amelyet Belgium a következő fél év során fog megvédeni és képviselni. Az önök szakbizottságának ismert a dinamizmusa, és ezt nagyra is értékelik, és semmi kétség nem fér ahhoz, hogy milyen hatékony lesz az együttműködésünk. Szeretném már most kiemelni, hogy én magam és a munkatársaim is az elnökség keretein belül az önök rendelkezésére állunk minden eszmecserével kapcsolatban, adott konkrét kérdéssel kapcsolatban. És mielőtt még pontosabban rátérnék a belga elnökség prioritásaira, szeretnék egy valamit kiemelni. Annak ellenére, hogy továbbra is folytatódnak a tárgyalások azért, hogy egy új szövetségi kormány felálljon, Belgium mindent megtesz azért, hogy a belga elnökség az elvárásoknak megfelelő szinten folyjon, hiszen nagyon sokan sokat várnak tőlünk. Egyébként a kultúra és az audiovizuális ágazat a belga közösségek kizárólagos hatéskörébe tartozik. A következő választások eredményének semmilyen kihatása nem lesz a kérdésben az elnökség munkájára. Annak ellenére, hogy én a francia közösség kulturális és audiovizuális minisztere vagyok, az én általam bemutatott program igen szoros együttműködésben került kidolgozásra a holland és a német ajkú közösségek képviselőivel, és állandó és kiváló az együttműködés az egyes közösségek, nyelvi közösségek között. Most pedig szeretnék rátérni a belga elnökség prioritásaira. Ezen prioritásokat az elnökségi trió Spanyolország és Magyarország két másik partnerével közösen állítottuk össze, és nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy mi vagyunk az első elnökség, amely a Lisszaboni szerződés előírásai alapján működik. És szeretnék gratulálni elődömnek, spanyol kollégámnak, Ángeles González Szindének az elmúlt fél évben végzett munkájáért, amely a jövő munkáját alapozta meg. Hölgyeim és uraim, a kultúra területén a belga elnökségnek négy prioritása lesz. Először is a 2020-as stratégia keretein belül fontos számára, hogy kiemelje, hogy a kulturális és a kreatív iparágak potenciáját kiemelje, és a kultúra és az innováció közötti kapcsolatot. A kulturális és kreatív iparágakat elismerik, mint az innováció fő elemét, és az elnökség célkitűzése, hogy egy olyan környezetet hozzunk létre, amelyben ezen iparágak a lehető legjobban ki tudják használni a benne rejlő lehetőségeket. Ahogy azt a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának a felszabadításáról szóló zöld könyv is pontosítja, amelyet a bizottság 2010 áprilisában hozott létre. Egyértelmű, hogy meg kell erősíteni ezen iparágak támogatását, és így elősegíteni a kultúrát, mint a kreativitás egyik katalizátorát. Egyrészt ki kell mondani, hogy az innovációnak milyen fontos szerepe van a kulturális ágazat fejlesztésében, és fordítva, hogy a kultúrának is rendkívül nagy szerepe van az innováció területén, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Másrészt, és ezen megfigyelésből kiindulván, az általunk végzett munkának az lesz a célja, hogy a kulturális és a kreatív iparágak fejlesztésének a lehetséges útjait meghatározzuk. Külön odafigyelünk majd az egyéni vállalkozókra, a mikrovállalatokra és a kis- és középvállalatokra. Ők a kulturális sokszínűség letéteményesei, és nagyon fontos szerepet vállalnak a kulturális és a kreatív iparágak fejlesztésében. Hölgyeim és uraim, Erről a témáról Brüsszelben szeptember 8 és 9-én szervezünk egy szemináriumot, és meghívom Önöket erre az eseményre, ahol megnézzük, hogy milyen kapcsolatok vannak a kreativitás, a kultúra és az innováció között, és ezen munkát folytatjuk majd ö, október 7-én Brüsszelben a kulturális ügyek minisztereinek nem hivatalos ö, találkozóján. A második prioritásunk a kultúra szerepe a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben. 2010 az szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve, és ezért ki akarjuk emelni, hogy milyen horizontális szerepe van a kultúrának, és hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a kulturális dimenziót bevonjuk a nemzeti és az európai szakpolitikákba a szegénység és, az Európa, és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben. Ezért az elnökség az önök szakbizottságában július 15-én átfogadni egy tanács következtetés tervezetet erről a kérdéskörről. Itt egy saját belga elnökségi kezdeményezésről van szó, amit nagyon fontosnak tartunk. Ezzel az a célunk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a kultúra három fő dimenziója között. Egyrészt a gazdasági, másrészt a polgári, harmadrészt pedig a társadalmi kohéziós dimenziók között. Ezen kérdésről október 18 és 19-én Brüsszelben tartunk egy szemináriumot. A nyilvános könyvtárak alapvető szerepét is ki akarjuk emelni majd az elnökségünk során, és az Digitális Európa és a Nyilvános Könyvtárak címmel Brüsszelben szeptember 20-21-én szervezünk szintén egy szemináriumot. A harmadik prioritásunk az európai kulturális menetrend stratégiai célkitűzéseinek keretein belül a belga elnökség a 2008-2010-es munkaterv értékelését szeretné elvégezni, és egy új 2010 utáni munkatervet kidolgozni. Nagy érdeklődéssel olvastuk a másik 26 tagállam értékelését a jelenlegi munkatervvel kapcsolatban, és leginkább azt tűnik ki ebből, hogy minnyáján támogatják azt, hogy a nyílt koordinációs módszert fenntartsuk a kultúra területén, még akkor is, hogyha a működésén még lehet javítani, egyebek között azért, hogy az eredményeket jobban ki lehessen használni. Az új munkaterv operatív célkitűzéseket kell, hogy tartalmazzon, jobban azonosított és alacsonyabb számú kihívások területén. És jobban át kell szervezni a civil társadalmat és a szakértőket képviselő platformok között. A belga elnökség feladata lesz az is, hogy a prioritást élvező fellépéseket az új munkatervbe bevegye, mindezt a 2020-as stratégiában megfogalmazott prioritások alapján elnökség negyedik prioritása, hogy folytassa a spanyol elnökség és a tanács által elindított tárgyalásokat egy bizottsági határozattal kapcsolatban, amelynek célja, hogy létrehozzon egy európai örökségi megjelölést vagy minősítést, és Paliadeli asszonynal a vélemény előadójával szorosan együttműködünk, hogy a két intézmény között megszülessen a megállapodás. És fontos, hogy most ezen nehéz időkben emlékezzünk arra, hogy ennek az a célja, hogy közelebb kerüljünk az európai állampolgárokhoz. Brüsszben december 9-én szervezünk egy szemináriumot, egy konferenciát pontosabban, azért, hogy megvitassuk azokat az eszközöket, amelyekre szükség van azért, hogy egy európai örökségi stratégiát ki tudjunk dolgozni. Most pedig, ami az audiovizuális területet illeti, szeretném a belga elnökség három munka tengelyét meghatározni. Először is az elnökség elindít egy eszmecserét az európai filmipar támogatási mechanizmusairól. A kulturális sokszínűség itt a tét, és az európai filmgyártás nagyon jól tükrözi ezt a sokszínűségét. Márpedig ezt a sokszínűséget csak akkor tudjuk garantálni, hogyha jelentős a köztámogatás, és hogyha megfelelően tudjuk reklámozni az európai műveket. Ezért már elnökségünk legelején, július 5-én és 6-án egy fontos szemináriumot szerveztünk Monzban, amelynek az volt a célja, hogy átgondoljuk azokat az eszközöket, amelyekkel elő tudjuk segíteni az európai filmek reklámozását és terjesztését azért, hogy Európában a kulturális sokszínűség kibontakozását tudjuk biztosítani. Ezen szemináriumnak az volt a címe, hogy egy SME irányelvtől a ö, cinema közleményig, és rendkívül sikeres volt ez az esemény. Több mint 150 szakember és érintett fél jött el, akik a következő kérdésekről beszéltek. Az első kérdés az volt, hogy Érdemese a filmgyártás és a film terjesztés minden stádiumában állami támogatást adni. A második pedig az, hogy a kulturális és a gazdasági segítség és támogatások rendszerét hogyan lehet egymás mellett fenntartani azért, hogy ezzel megerősítsük az európai filmipart és így a kulturális sokszínűséget. A miniszterek tanácsában folytatjuk majd erről a vitát, és azt szeretnénk, hogy az audiovizuális ügyek miniszterei, akik október 8-án Brüsszelben találkoznak egy nem hivatalos ülésen, először tehát tanácsszinten itt is megvitathassák ezt a kérdést. Az audiovizuális terület második tengelye a digitális korszak által felvetett kérdésekhez kapcsolódik. Az elnökség kiemeli majd, hogy az audiovizuális és a filmipari örökséget meg kell őriznünk, és erről a tanács is vitázni fog. Az elnökség fel szeretné hívni a tanács figyelmét arra, hogy milyen fontos nemzeti és európai szinten is olyan eszközöket kidolgozni, amelyekkel a digitális filmvetítést lehet lehetővé tenni. Konferenciát tartunk ö, október 13-14-én Gomban az audiovizuális örökség digitális feldolgozásáról. És ö, november 18-án egy ö, hivatalos tanácsülés foglalkozik majd az európai digitális menetrend kulturális és audiovizuális kérdéseivel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanács egyes hogy a tanács ezen területtel foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és úgy gondoljuk, hogy nem szabad csak a tanács távközlési felállásában foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ami a digitális időszakban a digitális könyvtárak fejlesztési perspektíváit illeti, és az Európeának kérdését, erről is ö, szeretnénk az elnökségen belül foglalkozni, és ö, tágabb értelemben azzal is, hogy milyen kihívásokat jelent nekünk hosszabb távon is a kulturális és az audiovizuális örökség feldolgozása digitális szinten. November 18-án tartunk egy tanácsülést amit az elnökség fog megszervezni, és a bölcsek tanácsa bevonásával, amelyben szeretnénk ajánlásokat megfogalmazni a digitalizálás, az online hozzáférés és a kulturális művek megőrzése tekintetében. Tehát nagyon sok munkánk van, de még mielőtt lezárnám, szeretném, hogyha az aktuális kérdésekre is rátérhetnék. Először is, mint már mondtam, az elnökség szándéka az, hogy lehetővé tegye a vitát a digitális menetrenddel kapcsolatban a tanács szintjén. Azt gondoljuk, hogy az, hogy horizontálisan közelítsük meg ezt a kérdést, ez rendkívül fontos számunkra. Például a kultúra és az audiovizuális terület nem szabad, hogy egy külön területnek számítson, mindenképpen összefüggésben kell lennie a többi ágazattal is azért, hogy a potenciáljukat teljesen ki lehessen használni. Példaként hozom fel azt az eszmecserét, amelyet az európai kollégákkal tartottunk a 2020-as stratégiával kapcsolatban. Mindnyájan meg voltunk győződve arról, hogy milyen fontos, hogy a kultúrát ezen stratégiába beillesszük, figyelembe véve egyebek között az ágazat jelentőségét a gazdasági és a munkaügyi foglalkoztatásügyi területen. Doris Pack elnökasszony is kiemelte igen jelentős beszédében a márciusi, a spanyol elnökség által szervezett esemény során, hogy a kultúrát be kell illeszteni a 2020-as stratégiába, és hogy nem elég mindezt csak a kulturális ágazaton keresztül megtenni az volt itt a tét, hogy meggyőzzük a többi területen dolgozó kollégákat is, hogy nem szabad a kultúrát marginalizálni, félretenni a legfőbb döntéshozatal során. Az innovációs, európai innovációs stratégián tekintetében is nagyon fontos ez, és mint már mondtam, a belga elnökség célja, hogy külön odafigyeljen arra, hogy milyen a kapcsolat a kreativitás, a kultúra és az innováció között. A tanács versenyügyi felállásban is foglalkoznia kell majd ezzel a kérdéssel. És az ifjúsági ügyek kérdése is foglalkozik majd a kérdéssel. A kultúra és a kreativitás közötti összefüggés mégis, még egyszer kiemelném, hogy nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy az Európai Uniós stratégia a ifjúság elősegítésére és támogatására rendkívül fontos, és ezzel kapcsolatban önök is egy állásfoglalást fogalmaztak meg május 18-án. Pascal Smet kollégám egy következtetés tervezetet fog a tanácsnak bemutatni erről a kérdésről. Majd pedig, ami az EU külső kapcsolatainak a kulturális dimenzióját illeti, nagyon érdekes kerekasztalt szervezett az önök szakbizottságának az elnökasszonya Doris Pack június 23-án, amely szintén meggyőzött minket arról, hogy milyen fontos ez a kérdés, és hogy a külső dimenziónak is fontos szerepet kell kapnia a munkánk során. Reméljük, hogy az ezzel kapcsolatos munkát a november 18-ai tanácsülésen el tudjuk majd fogadni. Ezen kívül fontos időpont a millenáris csúcs New Yorkban, amely nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy végre a kulturális dimenziót beilleszthessük a millenáriumi fejlesztési célkitűzésekbe. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm a figyelmet! Meggyőződésem, hogy közösen sikerre vihetjük a belga elnökséget. Már elmondtam, hogy milyen időpontok és milyen események kerülnek megrendezésre belgő elnökség során, és ezt önök is megtalálhatják majd itt a dokumentumok között. Úgyhogy meghívom önöket az összes eseményre, és már most nagyon várom, hogy milyen megjegyzéseket, hozzászólásokat kapunk majd az előadásom után. Köszönöm a figyelmet! Merci, Madame la Ministre. Köszönjük szépen, miniszterasszony. Igen, mi is támogatjuk Önt eh, ebben a, ebben a folyamatban, de természetesen Önnek is támogatnia kell bennünket. Szívesen részt veszünk a konferenciákon, de bizonyára tudja, hogy ez rendkívül nehéz dolog. Eh, és hát itt ugye Belgiumban tartják az őseiket, ez nekünk persze kényelmes, még akkor is, hogyha én magam nem tudok eljönni, a kollégáim bizonyára fognak bennem, engem képviselni, tehát a kulturális terület is képviseltetve lesz, most pedig kikapcsolódott a mikrofon. Tehát azok, akik, akik érdeklődnek, azok jönni fognak, megvannak az adatok, kérem a kollégákat, hogy jelentkezzenek, hogyha részt akarnak venni. Köszönöm, megint a mikrofon kikapcsolódott annak érdekében, hogy a kulturális bizottságot képviseljék, hogyha az elnökség ezt nem tudja megtenni. Äh, Jó, most van néhány hozzászólás. Cinecki asszony. Sí, grazie. Köszönöm, és köszönöm, miniszter asszony. Az önök elnöksége során végre szavazni fogunk Gálló kolléga jelentéséről, a szerzői jogokról. Én támogatom mindenképpen ezt a témát, és remélem, hogy kiindulási pontként fogják kezelni ezt a jelentést a jövőbeli szerzői jogvédelem tekintetében. Szeretném is megismerni az ön állásfoglalását konkrétan ezzel a témával kapcsolatban, mert nagyon sajnálatosnak tartom, hogy vannak olyan kollégák, akik nem ismerik föl azt, hogy a szerzői jogvédelem az nem csak a lemezipar, nem csak a moziiparnak a védelmét jelenti, hanem több százezer munkahely védelmét is jelenti egyúttal. Köszönöm. Köszönöm szépen. ki azt, hogy ez nem a mi miniszterasszonyunknak a portfóliójába tartozik, ezt egy másik miniszter csinálja az ittre, aki az itrére fog valószínűleg felszólalni. Vagy a Jurénál, bocsánat. Tehát a miniszterasszony, de ezt úgyis majd később elmondja. Badia asszony. Yeah. Gracias, señora presidenta. <clears throat> Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a belga elnökségnek és a kultúra és audiovizuális miniszterasszonynak, mert nagyon részletesen bemutatta a következő fél év prioritásait. Köszönetet mondanék a miniszterasszonynak, szeretnék köszönetet mondani azért a kedves szavakért is, amivel a spanyol kulturális minisztert említette. Teljesen egyetértek mindazzal, amit elmondott. Van néhány fontos aspektus. Az egyikről lesz időnk majd beszélni, a zöld könyv a kulturális iparról. Az ITRE-ben pont ma délután, ma délelőtt folyt egy első vita az európai ipari szakpolitikáról. A bizottság részéről és az előadó részéről is hangsúlyoztuk, hogy nem veszük eléggé figyelembe a kulturális ipart. Egy, szorosan együtt kell dolgoznunk az ipari bizottsággal azért, hogy fölmérjük a kulturális szektornak a gazdasági kapacitásait. Egy konkrét kérdésem is lenne, bevezetőjének a végén beszélt az Európai Unió külső kapcsolatainak a kulturális dimenziójáért. Nagyon fontosnak tartom ezt a témát. És azt szeretném tudni, hogy Tervezik-e, hogy Ashton főképviselőasszony foglalkozzon kulturális témákkal is a külkapcsolatok területén? Illetve azt is szeretném tudni, hogy mi hogy tudunk hozzájárulni, hogy tudunk részt venni ebben a munkában, vagyis a külkapcsolatok kulturális aspektusában milyen szerepünk lesz. Monsieur Cavada. Cavada úr. Köszönöm, elnök asszony. Lenne egy megjegyzésem, és utána két kérdésem. Ami a megjegyzésemet illeti, lenán asszony, nagyon sok képviselő, és én is közé tartozom, nem igazán tart a belga belpolitikai válságtól. Hát minden országban vannak válságok, úgyhogy azt hiszem, hogy senki sem dobhat önökre követ. Mi mindenképpen megbízunk önökben a belga elnökségek, korábbi elnökségek is azt mutatják, hogy nem érdemes félnünk, nem kell félnünk, mindenképpen megbízunk az önök munkájának a minőségében, tehát meg akarom nyugtatni önt a bevezető megjegyzésével kapcsolatban. A két kérdésem elég egyszerű. Az első a filmiparra vonatkozik, amelyre ön is utalt. Azok közé tartozom, aki hosszú tapasztalatai alapján azt gondolja, hogy egy európai filmipar támogató alap, amely tehát nem nemzeti alap, amely vagy intézményes módon, vagy adókedvezmények alapján működik. Úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzetet figyelembe véve nem feltétlen szükséges, és ráadásul a digitális időszak nagyon nagy igényt fog magával vonni. És a második megjegyzésem vagy kérdésem is erre vonatkozik. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az önök elnöksége során, hiszen Belgiumban rendkívül elős a kulturális hagyomány, legyen az filmgyártás, képregény, festészet, építészet, zene, stb. stb. stb úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, hogy elérjük azt, hogy legyen egy konkrét tétel, amely mégiscsak tehát szükséges, hoz, létre kell hozni ezt az európai alapot, és azt gondolom, hogy hogy minél több vasat tartunk a tűzben, annál több esélyünk van a sikerre. 20 évvel ezelőtt Európában a kábel tervet létrehoztuk, de nem voltam tartalma ennek, úgyhogy nem akarnám, hogyha megismétődne most ez a rossz tapasztalat. Tehát még akkor is, hogyha nem sikerül ez, az, hogy elindítják ezt a gondolatot, hogy most egy ilyen rendkívül ö, fontos dinamizmust, lendületet beindítsanak ö, európai ö, támogatással a tartalmak fejlesztésére rendkívül fontos lehet a digitális tartalmak szempontjából, hiszen a csak digitális szolgáltatásokon túlmenően azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kulturális, intellektuális tartalmat adhassunk ezen kérdéseknek. Párjadeli asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy a kultúrában a kultúrában is, illetve hát ezen a, ez a terület is olyan ágnak minősül, ahol valóban te, tevékenykedni kell még akkor is, hogyha kevesebb a pénz, vagy kevesebb, kevés a pénz, és nem elegendő ahhoz, amit szeretnénk. A spanyol elnökség esetében is az volt a helyzet, hogy nagyon fontosnak tartották, és a belga elnökség is így gondolkodik erről, hogy az európai kulturális örökséget védeni kell. Tegnap előtt már a plénum előtt is említették ezt a kérdést, tehát büszkék lehetünk Európában valóban a kulturális örökségünkre, és arról is szó volt, hogy hogyan tudjuk ezt jobban megvédeni, hiszen valóban rendelkezünk egy átfogó kulturális örökséggel. és ez különösen releváns abból a szempontból, amit ma a nyugati világnak nevezünk. És azt is láthatjuk, hogy Belgium ebben a témában különösen nagy szerepet vállal. Remélem természetesen, hogy a belga elnökség alatt megtörténik a döntéshozatal, annak érdekében, hogy meg tudjuk teremteni annak az alapját, hogy Európának egy kulturális öröksége megfogalmazódjon, illetve körvonalazódjon. Az elmúlt években is mindig a gazdasági oldalra helyeztük a hangsúlyt. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter asszony, köszönjük szépen az előadást. Nagyon örültünk mi itt a bizottságban, hogy hangsúlyozta azt, hogy a digitális napirenden a kulturális dimenziót magas színvonalon, magas prioritással kezeli. Ebben az összefüggésben szeretném felhívni a figyelmét a, a a digitális megosztottságra, és tudjuk, hogy a kulturális területen is vannak jelentős problémák, Ugye különösen a, ami a frekvenciákat illeti, tehát hogy egyfelől úgy érzik, hogy kiszorítják őket a frekvenciákból, másfelől nagyon sok uh, színház van, és és ott a, a színházok ugye a drót nélküli mikrofonoknak a frekvencia összeját, tehát a frekvenciák zavarják egymást, ezzel is probléma van. Tehát a kulturális aspektusokat valóban figyelembe kell venni ebben az iparágban, és ezt mi bizottságként is támogatni tudjuk, hogy valóban a megfelelő hangsúlyokat, súlypontokat helyezzük el, és ne csak az iparpolitikának hagyjuk itt meg a döntő szerepet, hanem a, a kultúra politikának is igenis szerepet kell kapnia. Ez nagyon aktuális téma, aktuális terület, ez fontos számunkra, és ezért mindenképpen örülnénk a tanácselnökség támogatásának. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló, Perc Négail. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt miniszter asszony, köszönöm szépen az értékes és jól rendszerezett összefoglalóját. Két megjegyzésem lenne, amihez két kérdés kapcsolódik volt egy olyan megjegyzése hogy a kultúrát nem lehet marginálisan kezelni aminek nagyon örülök hogy ez gy elhangzott. szeretném azonban arra kérni hogy szemléltesse ezt egy példán keresztül hogy hogyan kvánják ezt megvalóstani leginkább. a másik megjegyzés a kis és közepes vállalatokhoz vagy a kicsikhez kapcsolódik ahogy ön mondta akik a kulturális soksznűségnek a letéteményesei valamilyen ilyen aspektusban hangzott ez el amivel megint egyetértek nagyon fontosnak tartom mely területeken kvánják ezt preferálni. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Biszki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Speciális kérdésem lenne a mozi digitalizálásával kapcsolatosan. Örülök, hogy a mozitra ennyi nagy figyelmet fektetnek, de azt is látom, hogy ellentétes tendenciák tapasztalhatók ezen a területen, tehát a mozi területen. A digitalizálással ugye mindenkinek megvan a kamerája, a, megvan a saját dokumentumai, csinálják, mindenki filmezik, és hát sajnos azért a képek minősége némi kívánivalót hagy maga után. Szeretném, hogyha figyelembe vennék, hogy a mozi gyártásnak a minősége is magas szinten maradjon. Ezt figyelemmel kell követni. Lehetség, lehetséges, hogy én most csak ezt eh, személyesen eh, csak én látom így, de azt meg kell állapítani, hogy bizonyos filmekben és bizonyos eh, tévécsatornák esetében a képi nyelv elhalványodik, el, tehát rosszabb minőségű lesz, és örülnék, hogyha esetleg ezzel kapcsolatban lenne megegyezés, hiszen amikor a kultúráról van szó, akkor szeretnénk szeretnénk egy megfelelő minőséget elérni. Persze nem arról van szó, hogy esztétikai magasságokra törekszünk, de azért valamilyen fajta színészi, képi kultúrái, kamera, kamerás minőségű szükségünk van. Köszönöm szépen. Annak érdekében, hogy a miniszter illetve azt hiszem, hogy eh, akkor a miniszterasszonyhoz feltették a kérdéseit. Miniszterelnök, miniszterasszony, átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy eh, milyen nagy érdeklődést mutatnak az általam vezetett terület iránt Belgiumban, és itt pedig eh, a tanács elnöksége képviseletében. Szeretném elmondani, hogy a legtöbb kérdés, talán azon frusztrációhoz kapcsolódott, amit az ember érezhet a szakbizottság képviselőjeként az audiovizuális kérdésekkel kapcsolatban, és látván azt, hogy ezen kérdéseket nem kezelik eléggé kiemelten, pedig hát a többi tárcában illetékes kollégáink is azt mondják, hogy milyen prioritásról van szó. Ennek ellenére néha küzdeni kell ahhoz, hogy kiegészítő költségvetéshez vagy finanszírozáshoz jussunk, és hogy az egyes intézkedésekben, jogi rendelkezésekben megjelenjen ez a dimenzió is. Természetesen hozzá vagyunk szokva ehhez a helyzethez. És ugyanez vonatkozik az európai fellépésekre is. Láthatjuk, hogy a 2020-as stratégiában a kultúra önmagában nem jelenik meg. És hogy hát kiskapukon kell valahogy befurakodnunk az egyes mozgásterekkel kapcsolatban azért, hogy más hatáskörökkel kapcsolatban megjelenjünk és felhívjuk a figyelmet a kultúrára. Hát ez minnyájunk sorsa és helyzete minden hatásköri szinten és minden beosztásban, de hát ezt ismerjük, nem félünk ettől, és azt gondolom, hogy közösen megpróbáljuk elérni azt, hogy ezen hatásköröket valóban eléggé kiemelten kezeljék az összes európai szakpolitikai területen az is igaz, mondtam, kiskapukon kell befurakodnunk azért, hogy felfigyeljenek ránk, és hogy érdeklődést tudjunk vonni magunkra. Beszéltünk a zöld könyvről, Badia asszony is utalt erre a kérdésre, a kulturális és kreatív iparágakkal kapcsolatos zöld könyvről beszéltünk. Ez is nagyon jó módja annak, hogy rávilágítsunk erre a területre, a kultúrára, amely egy közösség, egy régió, egy állam, vagy akár Európa fejlődéséhez is hozzájárul. És ameddig nem sikerült ezt az üzenetet elvinni mindenkihez, hát addig sajnos mindig ö, ö, elkerüljük, nem sikerül elérnünk, hogy valóban kellő érdeklődést mutassanak ez iránt. Azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a kulturális és kreatív iparágak jelentőségét bemutassuk, hogy több mint 5 millióan dolgoznak ebben az ágazatban, és hogy 2,5 százalékban járul ez hozzá a GDP-hez, és hogy a vállalatok, a kulturális vállalatok növekedése erősebb, mint általában a gazdasági növekedés. És ez azt mutatja, hogy a kultúra nem csak pénzbe kerül, a kultúra a fejlesztés egyik eszköze is lehet, a gazdasági fejlődés egyik eszköze, és természetesen hozzájárul az összes állampolgár emancipációjához is. Ezen kívül fontosnak és érdekesnek tartok egy Bedi asszony által felvetett kérdést a kulturális dimenziókra vonatkozóban a külkapcsolatokban. Valóban az európai külügyi szolgálat keretein belül új alapokra kell helyezni az európai külkapcsolatok politikáját, és ezért nagyon fontos felvenni a kapcsolatot, a szoros kapcsolatot ezen képviselőkkel az LKSZ-en belül, és azt gondolom, hogy ki kell fejleszteni ezt az igényt, hogy a többi tagállammal együttműködjünk, és ki kell emelni, hogy milyen sok minden köt minket össze. Európában a kulturális sokszínűség bölcsőjében élünk. Európa nagyon fontos partner volt az UNESCO egyezmény aláírásakor, nem csak a tagállamok, hanem az EU is. És ez egy nagyon fontos eszköze a kulturális sokszínűségnek, a művészeti megjelenésnek és a kultúra közi párbeszédnek is hogyha nincsenek olyan személyiségek, személyek, akik a külügyi kapcsolatok területén kiemelnék a kultúrát, mint a megosztás, a szolidaritás és ez az együttműködés eszközét, akkor biztos, hogy lemaradunk valamiről. Ashton asszony szándékán túlmenően, hát én persze nem mondhatok erről sokat, minden esetre a következő napok során felvesszük az ő szolgálatával a kapcsolatot azért, hogy magyarázzák el nekünk, hogy hogyan szeretnék kiemelni ezen új politikát, európai szinten. Természetesen én ezt nagyon ö, nagy figyelemmel fogom követni, és az összes ö, megállapodásban, amit a többi tagállammal kötünk, azt akarjuk, hogy a kulturális ö, dimenzió nagyon erős legyen, hiszen ez rengeteget ad a partnerek közötti ö, kapcsolatokban. Folytassuk Kavada úr kérdésével, aki utalt arra, hogy az európai alap az európai filmgyártás finanszírozására. Azt gondolom, hogy ez rendkívül érdekes felvetés. Valóban Európának fontos szerepet kell vállalni ezen a, ter- ezen a területen a már ismert médiaprogramokon túlmenően. Valóban én is azt gondolom, hogy Európa a sokszínűség fontos partnere a filmgyártás, a kulturális sokszínűség területén a tagállamok szintjén ez a munka létezik, és valóban tudjuk, hogy az európai filmgyártás, az európai filmek, filmipar rendkívül érdekes, és az egész világban ismerik. És azt bizonyítja, hogy van más módja is a filmgyártásnak. Azt gondolom, hogy a belga elnökség szintjén Nagyon komolyan foglalkozunk a finanszírozás kérdésével, legyen az nemzeti vagy európai szinten. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a filmgyártásban eddig a tagállami támogatások leginkább magára a film elkészítésére vonatkoznak, és nem annyira merünk talán pont azért, mert azt gondoljuk, hogy teljes versenyt, szabad versenyt kell létrehozni, a többi területet finanszírozni a filmgyártással kapcsolatban. Tehát onnantól kezdve, hogy dobozban van a film, onnantól ennek csak örülünk. Pedig hát a filmgyártás előtt is van egy rész, és a film leforgatása után is még nagyon sok feladat van. Terjeszteni kell a filmet, reklámozni kell, ismerté kell tenni a polgárok előtt, azért, hogy az európai állampolgárok is tudjanak ezen film létezéséről. Tehát még nagyon sok olyan feladat van és hatáskör, amely nélkül az európai filmgyártás életét nem tudjuk megkönnyíteni és itt konkrétan bizonyos tagállami támogatásokra gondolok. Belgiumban is vannak regionális támogatások és adó kedvezmények, amelyekkel elősegítik a filmgyártást. Valóban így talán egy kicsit gazdaságilag vagy ipari megközelítéssel foglalkozunk egy kulturális területtel, de úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen, hogyha valóban ö, végig akarjuk vinni ezt a munkát, és hogy egy olyan filmet akarunk létrehozni, amelyet valóban terjesztenek is, és amelyről minél többen tudnak. Tehát egyértelmű, hogy minden, ami kiegészítő támogatás lehet a filmipar iránt Európában, ez mind üdvözlendő. Monzban, ezt már előbb is elmondtam, szerveztünk egy szemináriumot, amelynek pontosan az volt a célja, hogy ezen támogatásokról elgondolkozzunk, amit a filmiparnak nyújthatunk, és hogy nem szabad, hogy csak a kulturális területre skatujázzuk be ezeket, hiszen nagyon fontos, hogy ezen kiegészítő támogatásokat megadjuk. Egy további megjegyzés is elhangzott arról, hogy a digitalizálással kapcsolatos szakpolitikákat európai szinten hogyan kövessük. Egyetértek Kavede úrral azzal kapcsolatban, hogy oda kell figyelni arra, vigyázni kell arra, hogy nem szabad csak magával az eszközzel, az adathordozóval foglalkozni. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy ezen eszközökkel milyen tartalmat tudunk közvetíteni. És önök, ezen szakbizottság tagjai ugyanolyan érzékenyen kezelik ezt a kérdést, mint mi az én minisztériumomban is. Oda kell figyelnünk arra, hogy nem szabad, hogy a kultúrát a szabadságjogokkal kapcsolatos és a teljes liberalizációval kapcsolatos érdekek befolyásolják, amelyeket az új technológiák kapcsán ismerünk. Ezzel kapcsolatban is mindenképpen elővigyázatosan kell eljárnunk. Természetesen, ami az adókedvezményeket illeti, amelyek a filmiparban léteznek, hasonlókat el lehetne képzelni. Lehet, hogy még túl korai most ilyen kezdeményezésekről beszélni, de lehetséges, hogy néhány ilyen megoldást, megoldásról már most is beszélhetünk, amelyről majd a belga elnökség utáni, tehát a magyar elnökség követhetne. Paljedeli asszony, nagyon örülök, hogy találkozhatunk. Nagyon sokat hallottam már önről és arról, hogy milyen nagy érdeklődéssel kezeli a különböző kérdéseket, egyebek között az európai örökség minősítését. Ez is nagyon fontos kérdés számunkra, és reméljük, hogy legalábbis szoros együttműködést tudunk folytatni önökkel a lehető legproaktívabb módon, azért, hogy ezt a kérdést le tudjuk zárni. Ön is kiemelte, hogy ez a kérdés nagyon fontos Európa számára. Egy olyan kérdés, amely szimbóluma lesz annak, hogy Európához tartozunk, hogy az e- európai állampolgárok Európához tartoznak. Egyes helyszínek, egyes műemlékek, amelyeknek nagyon erős a történelmi töltetük, így öm, megjelölésre kerülhetnek. Van azért néhány technikai nehézség, de én nagyon optimista vagyok, úgyhogy néhány kevés nehézségről beszélek. Mindig is azt gondolom, hogy mindig lehet megoldást találni belga vagyok, úgyhogy hozzászoktam a konszenzushoz, Pakasszony mellettem mosolyog. Hát valóban azért lassan-lassan hozzászokunk a különböző nehézségekhez. Hát láthatják most is a jelenlegi helyzetet. Ettől függetlenül még jól vagyunk. És nagyon fontos számunkra, hogy kialakítsuk a konszenzust. Nagyon fontos, hogy öntől azt hallom, hogy hogyha bármilyen megjegyzése van a technikai problémákkal kapcsolatban, hogy meghallgathassuk egymást, például ami a harmadik országok részvételét illeti, például ami az átmeneti eljárásokat illeti, és hogy kicsit félünk attól, hogy túlságosan sok ilyen helyszín lesz, és ami a kiválasztás ritmusát illeti. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban bármit szeretnének elmondani az elnökségnek, azt üdvözölni fogjuk, hiszen ez egy olyan kérdés, amit szeretnénk lezárni a belga elnökség során. Kemervert asszony, ön arról kérdezett, hogy a jelenlegi viták hogyan állnak a frekvenciákkal kapcsolatban, és ahogy azt ön is kiemelte, ezen viták talán a hagyományos rádiófrekvenciák kárára mehetnek a távközlési területen belül, és Kavada úr is ezen csatornákra utalt. Úgyhogy megint csak fontos lenne hogyha nagyon odafigyelnénk, hogy mi történik ezen a területen, és fenntartanánk a kapcsolatot a másik tanácssal, amely a távközléssel szintén foglalkozik, Azért, hogy elkerüljük, hogy a felosztás nehogy a rádiófrekvencia kárára történjen, hiszen nagyon fontos megtartani a demokrácia és a vélemény szabadság eszközeit megtartani minden egyes tagállamban, hiszen hát ismeretes, hogy a távközlési cégek nagyon szeretnének olyan rendelkezéseket meghozatni, amelynek bizonyos konkrét tartalmai vannak, úgyhogy megint csak az audiovizuális és kulturális hatáskört és annak az érdekeit képviselni, ez egy nagyon érzékeny, bonyolult terület, úgyhogy oda kell erre figyelnünk. Ami Gál Pelc asszony kérdését illeti, hát inkább megjegyzések voltak ezek, azt hiszem, örült annak, hogy nem hagyjuk, hogy a kultúrát marginálisan kezeljék. Valóban nem hagyom magam könnyen. Én nagyon határozott vagyok, ugyanakkor nagyon tiszteletben tartom az eszmecserét és a vitát. A vita kultúrája az bennem is él. Természetesen hogyha én bárhol felszólalhatok, akkor megígérhetem önöknek, hogy a kultúra és az audiovizuális terület olyan kérdés, amiről mindig beszélni fogok, még akkor is, hogyha hiszen el kell, hogy mondjam, hogy eddig nagyon frusztrált voltam, most először vehettem fel a kapcsolatot az európai képviselőkkel, hogy ilyen kérdésről beszéljünk, pedig hát korábban már több találkozón részt vettem más frakciókkal és a bizottsággal is, és sohasem beszéltünk se kulturáról, se audiovizuális területről. Ez engem rendkívül frusztrált. Persze a pénzügyi rendelet, a gazdasági válság mellett a mi hatásköreink már-már kiegészítőnek tűnhetnek, de hogyha megfeledkezünk arról, hogy a kultúra, a személyes fejlődés, a társadalmi kohézió rendkívül fontos eszköze, és a szegénység elleni küzdelemnek is fontos eszköze, akkor mégiscsak azt gondolom, hogy mégis van miről beszélni. Azt kérdezte, hogy milyen területen szeretnék fellépni legszívesebben. Hát nehéz erre válaszolni, még lehet, hogy lesz alkalmunk erről beszélni. Azt szeretném erre válaszolni, hogy én nagyon alacsony rétegekből származom, és azt gondolom, hogy a kultúra a lehető leghozzáférhetőbbé kell, hogy váljon minden állampolgár számára. Teljes döbbenettel hallgattam ma reggel is, mert azt gondolnám, hogy erre ez már ilyen nincsen. Ma az én országomban a polgárok 15%-a a szegénységi küszöb alatt él, minden hatodik gyermek szegénységben él. Én a kulturális és az audiovizuális ügyekért felelős miniszter ezt hihetetlennek, szürreális, szürreális ö, ténynek tartom. Belgiumban történik mindez, és Európában hasonló ö, helyzet van a többi tagállamban is. Meggyőződésem, hogy a kultúra fontos eszköze lehet annak, hogy az állampolgároknak lehetővé tegyük azt, hogy méltóan élhessenek, hogy a személyi fejlődés eszközeit megtalálják, és leginkább, hogy aktív, felelős polgárok maradjanak, és részt vehessenek a társadalom életében. Még akkor is, hogyha ez nem könnyű, akkor is nagyon fontosnak tartom a kultúrát. Tehát ami az én általam legfontosabbnak tartott témákat illeti, azt gondolom, hogy ez az egyik olyan problémakör, ami a leginkább érint engem, és legalábbis én több mint hat éve ebben a perspektívában végzem a kulturális miniszteri munkámat. Biszki úr kérdésére. Nagyra értékeltem a kérdését, talán kicsit provokatív volt, vagy nagyon is provokatív kérdés volt, amit ő, amit ő feltett, azzal kapcsolatban, hogy a kultúra minősége milyen, és hogy jelenleg a digitalizálás időszakának az elejét éljük, és hogy ezen eszközöket a kultúra is fel kell, hogy használja, és a kultúrát is fel kell használnia ezen, eszközöknek, ezen eszközöket. Nos, nagyon örülök annak, hogy a minőségről beszélünk. Ha ön úgy értelmezi a minőséget, hogy szép, esztétikus legyen valami, Attól tartok, hogy ennek az a veszélye, hogy a kulturális produkciót is így fogjuk meghatározni. Nagyon fontos, hogy támogassunk szép, esztétikus, elit dolgokat is, de ugyanolyan fontos, hogy lehetőséget adjunk a polgároknak arra is, hogy lehet, hogy ez bizonyos embereknek nem lesz minőségi munka, de ettől még az ő önkifejezésüknek a módjai. Bizonyos tagállamokban léteznek támogatások, például a filmipari területen is, nálunk is egy ilyet kidolgoztam, ahol a film kiválasztási bizottság a filmipart és a filmtermelést támogatja, de emellett van egy olyan alap is, amely azokat a produkciókat támogatja, amelyek low budget produkciók, ahol talán nem annyira szép, nem annyira öm, látványos dolgokat hoznak létre, de mégiscsak az önkifejezés eszközei. És ez nagyon fontos, hogy legyen lehetőségünk egyrészt rendkívül jó minőségű művek létrehozására, másrészt pedig egyszerűen csak tegyük lehetővé a polgárok számára azt, hogy ők is a saját önkifejezésüket, kulturális és művészeti projektjeiket meg tudják valósítani. Mégiscsak még egyszer elmondanám, hogy milyen nagyra értékeltem az önkérdését. Pákasszony, remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, és köszönöm még egyszer a figyelmet. Merci, Madame le Ministre. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Ön nagyon optimista és ez, ez fertőző. Örülök, hogy egy olyan miniszterasszonyt láthattunk itt, aki tudja, hogy hol vannak a problémák, és a, aki nem adja fel a reményt, hogy bizonyos problémákat megoldjon. Ez valóban ragadós, és örülök, hogy ezt hallhattuk öntől. Azt gondolom, hogy Frau Baderinek a, fel kell venni a kapcsolatot a, a miniszter asszonya, hogy egy jó európai örökségi minősítést tudjunk kialakítani. Szeretnék még azt hozzátenni, hogy szeretnék mindenkit megkérni, hogy amit Kámár Évert mondott, azt vegyék komolyan, hiszen nem csak a rádiófrekvenciákról van szó, hogy a rádióról. Arról van szó, hogy a színházaink nem működnek, mert a mikrofont nem tudják használni. Tehát ma az a helyzet, hogy ki a kis színházak, mint például az Árbökeli Színház, ahol én lakom, nagyon sok pénzt kellene, hogy kifizessen azért, hogy be, úgy állítsák be a mikrofonjukat, hogy ne zavarja őket a többi rádiófrekvenciája. Ez azt jelenti, hogy határ. A színházaknak a lehetőségei még szűkebbek lesznek, hogyha a frekvenciákat kiadják a telekommunikációs cégeknek, akkor a kultúrát csökkentjük ezzel és nem lesznek nagy koncertek a belvárosban, mindenkinek ki kell menni a vidékre azért, mert csak ott, lesznek a, ott lesz a lehetősége annak, hogy, hogy mikrofonokat használnak egyáltalában. Ez a veszély igenis nagy, és még nagyobb lesz akkor, hogyha a digitális szakadék tovább mélyül. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt mindenki komolyan venné. Itt ugyanis a mindenki számára elérhető kultúráról van szó, nagy koncertekről, nagy sanzolénekesek és kis sanzolénekesek számára a színházról és az operáról van szó. Jó, akkor most minden témát megbeszéltünk, hát nyilván nem lehet mindent, lehet nagyon nagy mélység. A Biszki és a Lána témát illetve Lána közötti témát majd esetleg később megbeszéljük, akkor köszönöm szépen még egyszer a miniszterasszonynak és a és a, és a személyzetének. Remélem, hogy a kormányalakítás után is megmaradnak, és minden jót kívánok Önöknek. So, jetzt warten wir auf den nächsten Minister.

So, wir haben schon gesehen. Ne? Ja. Okay, bitte Sie. So. Wenn nun alle... Uh, Jó, akkor tehát, hogyha minden belga kollega megtalálta a helyét, a miniszter úr már itt van, akkor most engedjék meg, hogy az oktatási, ifjúsági, esélyegyenlőségi és a Brüsszellel kapcsolatos ügyekért felelős minisztert, Pascal Smet urat köszöntsem. Volt egy kolléganőnk, aki szintén szmet. Mondja az elnök hogy Jó, ez most a napirenden kívüli megjegyzés volt. Akkor tehát üdvözlöm a miniszter urat. <clears throat> Oktatásról, képzésről lenne szó. Egy olyan probléma, amit nem hat szemeszteren keresztül, vagy akár hat szeme, hónapon keresztül lehet megoldani. Ez egy folyamatos feladat. Nyilván az oktatás, képzés, nevelés és remélem, hogy ebben a hat hónapban fogunk az önök részéről jó javaslatokat kapni. Arról van szó elsősorban, hogy fiatalokat képzünk, több fiatalt szeretnénk képezni, a szakképzés, az employability növeléséről van szó, tehát az alkalmazhatóságot akarjuk növelni. Ugye azt szeretnénk, hogy ha a 10%-os arány, a felsőoktatásban részvevők aránya az kicsit növekedne, 40% a cél Európában, ezt mondtuk, ifjúságpolitika, és ide tartozik, itt nem csak a munka nélküliség megszületéséről van szó, hanem arról is, hogy a hátrányos helyzetű, migráns hátterű hátterűeket hogyan tudjuk eh, kiemelni, és bizonyára tudják, hogy idén egy agora eh, eh, tehát, egy agorát szervezünk, és pontosan akkor, amikor ilyen problémákról van szó, akkor ez olyan aktuális. Tehát amikor azt mondjuk, hogy fiatalok, ifjúság, mozgás, mennyi független az életkorunktól, akkor most miniszter urat szeretném megkérni, hogy nagyon fiatal mondjon néhány szót erről a kérdés. Dankjewel. Dankjewel voor het compliment, mevrouw. Ja. Voorzitter. <laughs> um, meneer, mevrouw de voorzitter, beste parlementsleden. Wanneer we kijken naar... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Amikor a képzési napirendet uh, kézbe veszünk, akkor látjuk, hogy két fontos pont szerepel benne. Először is a Kopenhágai Egyezmény értékelése szerepel benne, és az európai együttműködés a szakképzés területén. Ez körülbelül 9 évvel ezelőtt kezdődött Brüsszben, amikor az európai főigazgatók találkoztak, akik a, a szakképzésért voltak felelősek, és utána 2002. decemberében egy évvel később került sor az első együttműködés az európai oktatási miniszterek között. Folytatódott a munka, számos új európai eszközt fejlesztettek ki az oktatás és a képzés számára, a mobilitás növelésére és az átláthatóság növelésére. Volt egy képzési keretrendszer, amely az európai kredit transfer, transfer tette lehetővé, ezek voltak a legfőbb pontok. És azt is bizonyára tudják, hogy gazdaság és pénzügyi válságot élünk, amely szociális válságba kezd átcsapni, és amelyik, hogy nem lesz kulturális vonzata is a dolognak. Jelen pillanatban azonban 80 ember, 80 európai olyan ember van, akik akik alacsony képzettségűek, vagy akár nincsen is, nincsen, nincsen is eh, képzettségük, képzettségük. 2020-ra pedig azt szeretnénk elérni, hogy 60 millió munkahelyet teremtsünk eh, a magasan képzettek számára. Viszont sajnos 12 eh, millióval fog csökkenni az alacsony képzettségűeknek elérhető munkahelyek száma. Ugye egyre több ember lesz öreg, és emiatt is a folyamatos kérdés egyre fontosabb lesz. Az új 2020-as európai stratégia fényében és a stratégiai keretrendszer fényében, amely a képzésre és oktatásra vonatkozik, elmondható, hogy a szakképzés folyamatosan növekvő szerepet fog játszani. van volt 2004-ben egy megbeszélés, utána 2006 Helsinki, majd 2008 Bordó. Ezek után, a miniszteri ülések után lesz majd Brüsszben egy ülés, ez volt, és Brüsszelben fog, folytató, Brüsszelben fog folytatódni a, a follow-up megbeszélés. Utána 2010 decemberében lesz egy minőségi, december 6-án lesz egy minőségi és átláthatósági konferencia. Iskolák és, és a felsőoktatási intézmények fognak össze a mobilitás érdekében, hát rendkívül hosszú cím egy konferencián. Mindenesetre ez alatt a konferencia alatt számos kérdést fogunk megvizsgálni, hogyan tudjuk a minőséget biztosítani, az átjárhatóságot az oktatási rendszerek között, a kommunikáció mm, javulása, javítása, amikor a szakképzésről van szó, és a többi, és a többi. Amit szeretnénk csinálni, az, az hogy egy nyilatkozatot bocsássunk ki a Brüzsi konferencia után. Értékelni fogjuk a kopenhágai folyamatot, és a jövőbe fogunk tekinteni, Mm, ja, konkrét ajánlásokat fog, fogunk megfogalmazni. A második főpont pedig a kommunikáció a mozgásban lévő fiatalokról. Volt egy informális ülés Madridban, amely az első olyan alkalom volt, amikor a miniszterek véleményt és információt cseréltek, és arról beszéltünk, hogy mi vár ránk, mi elé nézünk, mit lehet esetleg belevenni a programunkba, és az a célunk, hogy hogy ennek a, ennek a közleménynek a, a, az alapján dolgozzunk. Az Európai Uniónak számos munka kiinduló alapja van. Az európaiak 30, 34%-ának van egyetemi végzettsége, míg Japánban ez 50%, Amerikában pedig 40%. És mindez összefügg az, a 2020-as európai stratégiával, és bizony garantálni szeretnénk, hogy a magasabb szintű, a felsőfokú végzettség vonzóbb legyen. Tehát egyrészt ki kell az egyensúlyt az esélyegyenlőség között, de a között is, hogy legyenek magasan szintű, szinten képzett emberek. Mindennek persze a mobilitással, az alkalmazással, a formális és nem formális oktatás elismerésével van összefüggésben. Amit szeretnénk csinálni az elnökségünk alatt, az többek között az, hogy iránymutatásokat fogalmazzunk meg, vitákat szervezzünk, megpróbáljunk minél messzebbre menni, de legalábbis egy kezdeti, átmeneti vitát szervezzünk az ajánlásokról, és nézzük meg, hogy milyen messzire tudunk menni a meggondolásainkban, ez a, tehát attól függ, hogy milyen, mennyire tudunk konszenzusra jutni. És a mozgásban lévő ifjúságról szóló konferencia októberben lesz. Ö, október 4-5. És ez lesz az első alkalom, amikor amikor fenntartható fejlődésről fogunk beszélni, és tanácsi ajánlásokat fognak megfogalmazni. Ez egy nagyon fontos stratégia, nem csak a jogalkotásról szólok, beszélek, amely az alapját képezi mindennek, hanem, ez egy, hanem az embereknek a hozzáállásában is változást kell elérni. Nem indoktrinációról beszélek természetesen, hanem arról van szó, hogy a fiatal európaiaknak meg kell tanulnia, hogy mit hozhat számukra a tudás és a képességek, és hogy ez hogyan tud hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez. A fenntartható fejlődés ugyanis fő prioritás az Európa 2020-as stratégiára, és fontos a teljes szakképzési terület szempontjából is. Gyakran a fenntartható fejlődéssel nem is foglalkoznak elegendő módon. Tehát november 19-én szeretnénk tanácsi ajánlásokat megfogalmazni a fenntartató fejlődésről. Azt is bizonyára tudják, hogy az európai fő problémák közé tartozik, hogy nagyon sok gyermek nem tud megszerezni az alapvető számolási, olvasási ismereteket. Ez gyakran probléma a gyermekeink számára. Az a francia elnökség, a svéd elnökség alatt is ez előkerült, ők is dolgoztak azon, hogy iránymutatásokat dolgozzanak ki, összeültek, mi folytatni fogjuk ezt a munkát. Volt egy ülés, amely Brüsszelben volt múlt héten, ugyan ezekről a, éppen erről a témáról volt szó ott is, és amikor a korai iskola hagyókat vettük górcső alá, akkor kiderült, hogy ez kevesebb, mint 10 százalék szeretnénk a jó gyakorlatokat kicserélni, és sok tagállamban sajnos azt, a, azt az irányt látjuk kirajzolódni, hogy, hogy hogyha az emberek nem tudnak olvasni megfelelően, nem igazán tudnak nyelveket, akkor nem is tudnak tovább jutni, nincs egyszerűen meg a képességük arra, hogy magasabb szintű felsőfokú oktatási intézménybe kerüljenek, és végül pedig a munkaerőpiacon landoljanak. Tehát ezen a területen ott kell folytatnunk, ahol a francia elnökség elkezdte, és be kell pótolnunk a hiányosságokat. Mint mondtam, ezzel kapcsolatban egyébként már volt egy ülés. És tanácsi következtetésekkel fogunk előállni. Egy másik a aggodalomra okot adó fejlemény, ezt pedig Brüsszelben lehet látni, hogy nagyon sok gyermek aki késedelmet szenvedett az oktatásában, nem rendelkezik a megfelelő olvasási és számolási képességekkel, sokszor ők migráns gyermekek, és ez az egyik fő célunk, hogy ezek, nekik is segítsünk, hiszen nekik az életük hátralévő részében is ezekkel a problémákkal kell majd küzdeniük, hogyha nem, hogyha nem szüntetik meg ezt, és az egész társadalomnak a, a hasznára lehetnek. Tehát szegényebb lesz a társadalom, ha, ha így fogalmazhatok, hogyha a populációnak ezt a részét elhanyagoljuk. Tehát ez egy fő prioritás, hogy ezzel, ezzel a migrációs aspektussal is foglalkozunk, amikor az oktatásról beszélünk. El kell tehát érnünk a céljainkat. Gyakran ez iskolákkal, régiókkal, városokkal van összefüggésben, amikor bevándorló gyermekekről beszélünk. Ugye beszéltünk arról, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni év van. Szeptemberben lesz a, a szociális bevonásról szóló konferencia. Fogjuk folytatni a munkánkat ez ügyben. Az európai egyetemeket szeretnénk modernizálni, meglátjuk, hogy ezt hogyan lehet megtenni, milyen problémák vannak, amelyekkel foglalkozni kell bizonyos tagállamokban, például Németországban, Ausztriában akkor Franciaországban a Belgium-Francia részei között is vannak ilyen problémák, ahol nincs meg az egyensúly. Meglátjuk, hogy ezt hogyan tudjuk helyreállítani. Amikor tehát az oktatásról beszélünk, a kopenhágai folyamatot szeretnénk értékelni, ez lenne a fő prioritásunk mozgásban lévő fiatalok is nagyon fontos szakképzés. Mm, a, az, a mozgásban lévő fiataloknak a költségvetéséről még nem beszéltünk, de az elkövetkezendő e, hónapokban meg fogjuk nézni, hogy pontosan mik is a prioritásaink, és hogyan tudunk előrehadást elérni ebben a tekintetben. Ami pedig a fiatalok jövőjét illeti, nem beszélhetünk az Európa egység, tehát Európa egészének szempontjából értelmezendő jövőről, hiszen és hát erről is fogunk majd vitákat folytatni. Hát itt több tagállami képviselő ült össze, és volt egy megbeszélés, és a fiatal 350 ezer fiatal képviseletében, és, és nagyon fontos ülést adottak arról, hogy pontosan mégis a prioritások. Nem csak a formális keretek, hanem az informális keretek is nagyon fontosak, az önkéntes munka is ide tartozik, ezek mind-mind gazdagítják őket, gazdagítják a társadalmat, és az a célunk, hogy, hogy következtetéseket bocsássunk ki az elnökségünk alatt az ifjúsági munka szempontjából. Tehát ez nem csak formális, hanem nem formális keretek is lesznek, amelyek a fiatalok és gyermekek és ifjúság számára fontosak. Nem szabad elfelejtenünk, amikor gyermeki jogokról beszélünk, hogy a fő jog az az, hogy valaki gyerek lehessen. Nem csak arról van szó, hogy tanulhasson és megegyenek a keletfeltételei, hanem, hanem az is, hogy játékosan tekintsenek a dolgokra, hogy hogyan tudnak tanulni egy játékos környezetben. Hogy ne legyen túl komoly minden, és ezt is majd a tanácsi következtetésünkbe belevesszük. A trió elnökség a strukturális párbeszédet megkezdte, és vitákat folytatott az Európai Ifjúsági Fórummal, egyéb civil társadalmi szervezetekkel ezzel is fogunk foglalkozni, és mindez majd ajánlásokban fog kiteljesedni. További prioritásunk a gyermeki jogok és ifjúsági jogok előrevitele. Az ENSZ gyermekjogi szerződése, a Lisszaboni szerződés, ezeket össze kell kötni, és az az el, elképzelésünk, illetve az a benyomásunk, hogy rendkívül sok minden történik, de karcsúsítani kell a dolgokat, szinergiákat kell kihasználni, és biztosítani kell, hogy minden ötletet összefogunk. Ezzel kapcsolatosan lesz majd egy konferencia. Fogunk szervezni továbbá itt Brüsszelben, Európa fővárosában, egy ifjúsági konferenciát november 27-én, Mindenkit sok szeretettel üdvözlünk majd ott is előre, ahol a fiatalokat fogunk össze hívni Brüsszel, Brüsszelből és környékéről, és megnézzük, hogy hogyan tudnak ők továbbfejlődni Európában, milyen lehetőségeik vannak. Ugyanis az, a Brüsszelben lévő fiatalok 50%-a vagy nem, nem, szület, nem Brüsszelben született, vagy az ő szüleik nem születtek Brüsszelben. Tehát az emberek, az emberek 70%-a pedig bizonyára hallja, hogy az én akcentusom sem feltétlenül brüsszeli akcentus. És ez a jövőben csak növekedni fog. Ez pedig számos kihívást rejteget számunkra, és ezeket a kihívásokat le kell küzdenünk az elnökségünk alatt. Végül pedig szeretnénk a fiatalok oktatásában kihasználni a szinergiákat, hogy szabad így mondanom. Én örülök, hogy az oktatással és a fiatalsággal foglalkozhatom, hiszen én vagyok a, a jövő minisztere ilyen értelemben. Sokszor szeretek így utalni magamra, mert hiszen ugye mi képviseljük, mi alakítjuk ki a jövőt. És hét kollégám van, aki egyébként még ezzel foglalkozik nagyon sok közös munkánk van, és közös egyeztetendő területünk van, az a feladatunk, hogy összeálljunk és kialakítsunk egyfajta integrációt a különböző területek között, szakpolitikai területek között. Mert gyakran vannak alapvető különbségek az oktatás és az ifjúság között. Az oktatás sokszor olyan dolgot jelent, amit a fiatalok nem tehetnek meg, viszont az önkéntes munka sokkal inkább arról szól, hogy mit tehetnek. Most ezek között a különböző szektorok között kell hidakat építenünk. Ezt fogjuk tenni az elnökségünk alatt, és biztos vagyok abban, hogy visszatérünk ide, és visszacsatolást fogok adni. Jó, tehát ezek voltak a prioritásaink az elnökség, elnökségünk alatt rendkívül lelkesek vagyunk és motiváltak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a programunk ez olyan, valóban olyan, amely mindannyiunkat érinti. És mint azt az előző kollégám elmondta, nagyon jók vagyunk kompromisszumkötésben és a makró szemléletmódban, és ez a következő is így lesz. Köszönöm szépen, miniszter úr! Egy rendkívül gazdag csokrot kaptunk abból, amelyet eh, önök el elterveztek. Tudjuk, hogy egy hármas elnökségi trióba vannak benne, és ezért sok minden dolog eh, lehet, hogy amelyet most önök elkezdenek, a következő elnökség alatt eh, lesz befejezve. Ez a szép ezekben a javaslatokban, hogy nem csak ebben a hat hónapra lehet eh, korlátozódni, hanem tovább lehet gondolkodni, tovább lehet dolgozni. Jó, nagyon sok kollega szeretne szót kérni. Mindenkit kérek, hogy rövid legyen, és kérdéseket fogalmaznak meg. Szlovénia. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Spoštovani. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy bemutatta a belga elnökség prioritásait. Mindezt pozitívnak tartom, és Sokszor úgy tűnik, hogy egyik elnökség sem tudja föltalálni a spanyol viaszt, és európai szinten nem sokat lehet hozzáadni a kezdeményezésekhez. Ugyanakkor úgy látom, hogy ha jó a csapat, ha van kreativitás, akkor mégiscsak el lehet érni bizonyos eredményeket. És az ifjúságpolitika területén, az oktatás területén mégiscsak el lehet érni legalább bizonyos szegmensekben pozitív eredményeket úgy láttam, hogy mindannyian nagyon felkészültek a belga elnökség részéről, és nagyon kreatívak, nagyon sok energiával látnak neki az elnökségnek, és ez az európai fiatalságot fogja szolgálni az ön esetében. A kopenhágai folyamat során a szakmai képzés, a szakképzés a téma. Említette ön ezt. Lehet, hogy ezt inkább másodlagos szakképzésként kéne tekintenünk, mert ugyanakkor van eh, általános szakképzés, nagyon sok eh, középiskola és főiskola a fiatalokat eh, felkészíti a munkaerő piacra való kilépésre, és az ő esetükben sokszor még nehezebb az elhelyezkedés. hiszen ezek az iskolák inkább általános felkészültséget biztosítanak a fiatalok számára, és ezért nehéz munkahelyet találniuk. Úgy tűnik, hogy az egyetlen lehetőség, hogy folytassák a tanulmányaikat egyetemi szinten. Hadd fogalmazok így. A 2008-as év a kultúráközi párbeszéd éve volt. Foglalkoztunk a nyelvekkel, kulturális különbségekkel, a német, szlovén és francia elnökség során kialakult egy elképzelés egy nyelvi indexről, egy nyelvi jelzőről. Ez egy olyan terv volt, ami szerint második, illetve harmadik nyelvismeretet értekeltünk volna a fiatal, a lakosság fiataljai körében. A kezdeményezést nagyon pozitívnak tartom, már csak azért is, mert a külső nyomás ösztönözheti a nemzeti oktatási rendszert, ösztönözheti arra, hogy már nagyon korai szakaszban megkezdődjön a fiatalok nyelvoktatása. Lehet, hogy érdemes lenne feléleszteni ezt az elképzelést, és valami többet lehetne tenni ebben az irányban. Végül egy kérdésem is van. Az Európai Bizottság egy sor kezdeményezéssel élt, az egyik a Use on the Move, amit ön is említett. Ez egy elég széles körű kezdeményezés. Vannak olyan programok ebben a kezdeményezésben, amiket lehet, hogy inkább például az egész életen átaló tanulás témájához kéne besorolnunk, mi a véleménye erről. Úgy gondolja, hogy egyértelműen megkülönböztetést kell tennünk a két keretprogram között, vagy egyszerűen el kell, hogy fogadjuk az Európai Bizottság javaslatát. Köszönöm. Hát, das machen bestimmt nicht. Hát az bizonyára nem. Beletúl. Eh, eh, eh, Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, hogy ilyen kiválóan bemutatta a elnökség munkáját, és minden jót kívánok a megvalósításhoz. Az egész életen átaló tartó tanulásról is beszélt. Egy konkrét kérdésem lenne, jobban tudja, mint mi, hogy a bolonyai folyamat keretében milyen vállalásokkal értünk. 20%-ot akarunk elérni 2020-ra a diák cserék területén. Jelenleg 10%-ot értünk el, úgyhogy jó úton haladunk, hogy elérjük a 20%-os célt 2020-ra. Ugyanakkor ez az tanulás teljes időszakára kell, hogy érvényes legyen, és nem csak a felső oktatási időszakra. A kiindulás jó, az első lépések jók, de a felsőfokú oktatás területén a 20%-ot még el kell, hogy érjük, úgyhogy mindent meg kell, hogy tegyünk, hogy a diákcsere aktívabb legyen. Ezt nagyon fontosnak tartom. Aztán 25 millió eurós finanszírozásról van szó. A parlament úgy érzi, hogy ez egy igazi provokáció. Ha egyáltalán van olyan projekt, amit bővíteni kellene, az pontosan az egész életen tartó tanulás témája, úgyhogy ha itt az erőforrást 25 millió euróval csökkentik, ezt nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen, következő hozzászó. Kérjé Purgyes, ευχαριστούμε a για Ennyi ενημέρωση. Miniszter úr, köszönöm szépen ezt az előadást. Valóban nagyon ambiciózus az ön megközelítése és programja. Ugyanakkor, ha jól tudjuk, a jövőbeni költségvetés keretein belül az ifjúsággal foglalkozó kérdések kereteit elég jelentősen csökkenteni fogják. Mit gondol ön erről, és milyen célkitűzései vannak? Másrésztről ön különböző konferenciákat és szemináriumokat fog szervezni az egyes kérdésekkel kapcsolatban. Talán ezen kezdeményezéseket össze lehetne kapcsolni azon problémákkal, amelyekről már a spanyol elnökség alatt beszéltünk. Talán érdemes lenne a nyitott együttműködés kérdését is felvetni, és együttműködhetnénk olyan javaslatok kidolgozásában és megoldások megtalálásában, amely a tagállamok közötti jobb együttműködést célozza. A tanácsban és a bizottságban is felmerült már nagyon sok minden, sok mindent mondunk, de aztán a tagállamokban az alkalmazás nem olyan, mint amilyen lehetne. És azt gondolom, hogy a belga ö, hozzájárulás nagyon pozitív lesz, hogyha az önáltal bemutatott ö, kiindulópont alapján sikerül az együttműködés, a nyitott együttműködés kérdéséről is beszélni, hiszen tudjuk, hogy a szubszidiaritás elve miatt néhány probléma is felmerült. Köszönöm. Gracias, señora presidenta. Bueno, agradecer a... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, mert ilyen részletesen bemutatta a illetékességébe tartozó prioritásokat. A kopenhágai folyamat értékeléséről szeretnék beszélni. Számomra ez az egyik legfontosabb prioritás Számomra ez a legfontosabb. De a végrehajtással kapcsolatban két eljeim vannak a kopenhágai folyamat végrehajtása tekintetében. Láttuk, hogy milyen problémák merültek föl, láttuk, hogy a bolonyai folyamat tekintetében milyen problémákkal ütköztek szembe a tagállamok. Szeretném tudni, hogy ezen a területen milyen problémák merültek föl, és jó lenne, hogyha a kopenhágai folyamat során el tudnánk kerülni azokat a problémákat, amelyek a bolonyai folyamatnál fölmerültek. Nem tudom, hogy a kollégák egyetértenek-e velem, de amikor meg akarom magyarázni az embereknek, hogy mi is ez a kopenhágai folyamat, akkor azt látom, hogy hazámban a lakosság nagy része nem is ismeri egyáltalán a kopenhágai folyamatot. Akkor hadd kérdezzem meg, amikor ön elmagyarázza ezt a folyamatot, és azt mondja, hogy két évente találkozókon értékelik ezt a folyamatot. Kik vesznek részt ezeken a találkozókon? A bolonyai folyamat esetén az egyetemeket képviselő szakemberek ülnek a teremben. Amikor viszont oktatásról, képzésről van szó, szakképzésről, akkor itt ez a vállalkozásokat is érinti úgy gondolom, hogy nem pontosítottuk azt, hogy ki kell, hogy ösztönözze, ki kell, hogy előre vigye ezt a kopenhágai folyamatot. És egy konkrét kérdésem is lenne. Úgy gondolja, e, miniszter úr, hogy a régiók fontos szerepet kaphatnak e, ebben a kopenhágai folyamat ösztönzésében? Csön. Köszönöm szépen. Devedelov asszony. Ďakujem vám pekne. Pán miniszter, ja som vás počúvala veľmi pozorne, veľmi sa mi... Köszönöm Miniszter úr, nagyra értékelem, hogy ennyire határozott és ennyire lelkes, a kollégák is már ezt elmondták, de amikor önt hallgattam, nem hallottam nagyon konkrét lépéseket arra vonatkozóan, hogy mit szeretne ön is meghozni, például az ifjúság támogatásával kapcsolatban, például az ifjúságpolitikával kapcsolatban, az ifjúság oktatásával kapcsolatban, hiszen ezek nagyon fontos kérdések. Az ifjúság foglalkoztatása is nagyon fontos az EU-n belül, hiszen az ifjúságban a munkanélküliség 20%-os, úgyhogy ezzel foglalkoznunk kell. És nagyon fontosnak tartom még azt is, hogy a szakképzést támogassuk, hiszen azt gondolom, hogy még mindig elég sok a hiányosság, és nem szabad mindig csak az egyetemi, a felsőoktatással foglalkozni, hanem a szakképzéssel is foglalkoznunk kell, hiszen erre is nagy szükség van. És nagyra értékelem a Youth on the Move kezdeményezést is, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban megpróbálunk új egyetemi besorolást bevezetni, és talán ezzel egy kicsit lehet, kicsit egyszerűsítve mutatom be a problémát, de azt gondolom, hogy az EU-ban az egyetemek minőségének a javításával kellene foglalkoznunk azért, hogy versenyképesek legyenek az egyetemeink a világ többi egyeteméhez képest. A kérdésem tehát az, hogy ezzel kapcsolatban mit szeretne lépni, és hogy az európai egyetemek minőségét hogyan szeretné javítani. Kolléga Boris. Boris kollega. za tą e, pełną ekspresji optymizmu. E. Köszönöm, és szeretnék köszöntet mondani a miniszter úrnak, hogy ilyen optimistán áll hozzá a kérdéshez. Példamutató a hozzáállása más oktatási miniszterek és ifjúsági miniszterek előtt. Az ifjúsági és oktatási témákat együtt kell kezelni azért, hogy fenntartható legyen ez a téma. A legfontosabb tényező a 2020-as stratégia tekintetében, hogy el kell érni azt, hogy legalább 10% legyen a felsőoktatású tanulmányokat lezáró fiatalok aránya. Ezen kívül növelni kell azt is, hogy a szakképzést nagyobb arányban megszerezik a fiatalok. Jelenleg az európai állampolgárok egyharmada nem rendelkezik semmilyen szakmai képzettséggel. A kérdésem a egy olyan témához kapcsolódik, amit ön említett. Azt mondja, hogy most kezdődik egy folyamat, amit majd a következő elnökség, a magyar elnökség is folytatni fog, sőt a lengyel elnökség is. Mi konkrétan a célja? Tehát hogyan próbálja elérni azt, hogy nőjön a felsőfokú képzettek száma, illetve a szakképzettséggel rendelkező fiatalok száma. Hogyan akarja konkrétan megvalósítani ezeket a célokat? A belga soros elnökség idején lesznek konkrét kezdeményezések szociális keretek között, a szakképzés ösztönzése tekintetében esetleg konkrét alapokat akarnak felállítani, vagy valamilyen konkrét eszközöket terveznek a szakképzés támogatására? Következő kérdésem. Be kívánja vonni az összes oktatási minisztert a tagállamok részéről? Hiszen ez alapvetően fontos lenne. Még négyen kértek szót, és lehetőséget kell, hogy adjunk a miniszter úrnak is, hogy választ adjon, mondjuk 10 percben, vagy akár még rövidebb időben szeretném kérni a kollégáktól, hogy ne ismételjék el azt, ami már elhangzott. Esetleg most hallgassuk meg a miniszter úrral, 10 percben adjon választ az eddig föltett kérdésekre, és akkor ezután lépünk tovább. Igen, a kopenhágai folyamattal kapcsolatban nem lehet a folyamatot azokra korlátozni, akik egyetemi tanulmányokat folytatnak. Természetesen a szakképzésben résztvevő diákok esetén is nagyon fontos a nyelvek jó ismerete. Úgyhogy az értékelés során ezt az aspektust mindenképpen figyelembe fogjuk venni. Számomra ez egyértelmű. Aztán megnézzük persze a bolonyai folyamatot is, megnézzük annak az értékelését, és meg fogjuk vizsgálni, hogy le tudunk-e vonni olyan következtetéseket, amelyeket hasznosítani tudunk a kopenhágai folyamat során. 32 ország ül az asztal körül, tehát a tagállamok számánál több, egy, ezen kívül az Európai Bizottság is részt vesz, a munkaadók képviselői is részt vesznek ezeken az egyeztetéseken, és az oktatási tanács előtt szokás szerint egy találkozót szoktak szervezni a szociális partnerekkel és az elnökségi trióval. Ezt mi is követjük, ezt a hagyományt. És megpróbálunk megbeszélni egy sor fontos témát, amikor a szociális partnerek is jelen lesznek, és meg fogjuk hallgatni, hogy a munkaerőpiac részvevői mit mondnak, milyen elvárásai vannak, a piac mi, mit igényel, mit tehetünk mi azért, hogy jobban megfeleljünk a piaci igényeknek. Természetesen kapcsolatot, átjárási lehetőséget kell biztosítani az oktatási döntések esetén, például amikor a hagyományos oktatásból valaki átlép egy szakképzés területére, mindezeket az elemeket az elemzés során természetesen figyelembe fogjuk venni. A régiók részvétele belga miniszterként azt mondanám, hogy igen, tanácselnökeként azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tagállamok fogják eldönteni, hogy milyen módon készítik elő ezt a folyamatot szövetségi országban, olyan országban, ahol vannak régiók, bizonyos kompetenciákkal ezen a területen, akkor természetes, hogy fontos a régió szintű együttműködés, hiszen jobb eredményeket lehet elérni. Úgyhogy itt is fontos, hogy közös legyen a cél, sőt egészen a alacsonyabb régiókra, megyei régiókra is érvényes ez, és mindez európai szinten kell, hogy összegeződjön ugyanazt a célt kell, hogy szolgálja az összes szint. Úgyhogy ebben kapcsolatban úgy gondolom, hogy lehet és kell is előre lépni. A madridi tanács és bizottsági egyeztetés során elég hosszasan folyt a vita arról, hogy az egész életen a tanulás hogyan kezeljük, hogyan fogjuk fel esetleg új értelemben, hiszen itt nem csak fiatalokról van szó, hanem felnőttekről, idősebb felnőttekről is. Az egész bonyolult, mert a programnak a célja a fiatalokra utal, ugyanakkor idősebbekre is vonatkozik maga a téma. Ezért valóban szükséges, hogy itt pontosítsuk a határvonalakat. Döntést kell hozni, use on the move, ez a téma. Most akkor el kell döntsük, hogy most tényleg csak fiatalokról van szó, vagy, vagy nem. Akkor ha úgy döntünk, hogy igen, akkor ez esetleg azt jelenti, hogy az egész életen áttartó tanulás már nem fontos. Természetesen meg kell, hogy várjuk a bizottság közleményét, hogy mi az elképzelésük ezzel kapcsolatban. Minden esetre nekem az a benyomásom, vagy úgy gondolom, hogy a felsőfokú oktatásra, a minőségre és a mobilitásra fog koncentrálni a bizottsági közlemény, de egy fejezet a foglalkoztatással és a fiatal munkanélküliekkel is foglalkozni fog. Tehát nem csak egy biztos illetékességében tartó témákat fog tartalmazni ez a közlemény. Aztán persze majd lesz egy vita is, és ahogy mondtam, nekem is az a célom, hogy részletesen tisztázzuk, részletesen tárgyaljuk meg ezt a témát az elnökségünk idején. Az oktatás és szakképzés céljai természetesen tovább visszük. Az európai célokat természetesen nemzeti szinten is értelmezni kell. Például hazámban az a helyzet, hogy nem egyszerűen átveszük az európai célokat, hanem nagyon jól tudjuk, hogy fontos munka áll előttünk, sőt, sokszor egészen eltérünk a céloktól, és úgy gondolom, hogy sokat tennivalónk ezen a területen, és ez a többi tagállamra is igaz. Igazából azt kell megnézni, hogy melyek a konkrét szándékok, példaként mindig a Belgiumot szokták említeni. Hogyha megnézzük a nemzeti jelzőket, akkor ez azt mutatja, hogy elérjük az európai célokat, de hogyha megnézzük csak a flamand jelzőket, akkor látjuk, hogy nem is teljesülnek igazából flamand szinten az európai célok. Ezért itt is pontos döntésekre van szükség. Angolul azt mondják, hogy a puding próbálja, ha megeszik. Számunkra a legfontosabb kérdés, vagy a legfontosabb pont a költségvetés. Ha valami tényleg fontos, akkor ez meg fog jelenni konkrétan a költségvetésben is. Akkor az, ennek a témának a fontossága a költségvetésben tükröződni fog. Madridban például minden miniszter egyetért abban, hogy bizonyos prioritásokat és bizonyos prioritásoknak a fontosságát a költségvetésnek tükröznie kell. Figyelembe véve a mostani gazdasági helyzetet, nem 25, hanem fél millióról van most szó, 2011-re az egész élet áttartó tanulás programja ennyit kaphat a költségvetésből. Általában ugye ez a tendencia, hogy csökken a keret. Figyelembe veszik azt is, figyelembe kell venni azt is, hogy valójában milyen volt a felhasználás, és milyen volt a megvalósítás az egyes projektek esetén. Minden esetre tényleg a javaslat az most terítékre került, és amikor az oktatási miniszteri tanácson fogok ülni, gondolom azzal mindenki egyet fog érteni, hogy nem lenne szabad a költségvetést csökkenteni ezen a területen. De hát minden területre érvényes az, hogy valahol megszorításokat kell alkalmazni. Úgyhogy, sőt, bizonyára minden miniszter egyet fog egyetérteni azzal, hogy több pénzt kell fordítani erre a témára de a valóságot is el kell, hogy fogadjuk. Visszatérek arra, amit mondtam, hogyha azt mondjuk, hogy az oktatás és a szakképzés fontos, akkor megfelelő eszközökkel kell rendelkezni ahhoz, hogy ezt a témát támogatni tudjuk. Úgyhogy ezt a jövőben is érvényben kell tartani. Nagyon fontos a bolonyai folyamat, a bolonyai folyamat értékelése. Fontos a szoros kapcsolatok kialakítása. Valójában ez, ez az egyik olyan téma, amiről egyeztetést fogunk folytatni és mérési, értékelési rendszereket próbálunk majd kidolgozni. Jó lenne az egyetemek számára egy európai értékelési rendszert kialakítani. Van, aki ezzel nem ért egyet, még erről nem született megállapodás. Mindenesetre informális szinten próbáljuk előrevinni ezt a témát. Legalább annyira, hogy azt tudjuk tisztázni, hogy koherensen és reális módon van-e lehetőség megfelelő kritériumok kidolgozására de mindig fontos az, hogy méltányosan kezeljük a kérdéseket. Kérem, röviden legyen a következő kollega. Jó. Eh, gracias, señora presidenta. Ya muchas... Köszönöm, elnök asszony. A miniszter úr már el is mondott néhány olyan dolgot, amire rá akartam kérdezni. tanárok mobilitása a bolonyai folyamat keretében. Az erre. aztán az Erasmus program a fiatalok esetében nagyon sikeres volt, de még sok tennivaló van a tanárok mobilitása területén Európában. És ez is a bolonyai folyamat része. Nem tudom, hogy itt történt -e előrelépés. A Youth on the Move és az egész életen át tanulás kérdéséről beszélt. Nagyon sok felnőttnek a jövője manapság Európában attól függ, hogy milyen a képzettsége és milyen a továbbképzési lehetősége. Ugyanakkor itt jelentős hiányosságok vannak. Persze a fiatalság nagyon fontos, de nem szabad megfelelkeznünk a felnőttekről sem, a középkorúakról sem. Köszönöm, Kosta asszony. Topér. Ringrazio molto. Szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, amilyen szellemben kezeli ezeket a kérdéseket. A stratégiai jelentőségű, hogy az oktatási és a ifjúsági politikát összefogjuk. Olyanokból is, ami igazából a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos, mert közösségi szinten először is a fiatalokat, a Lisszaboni szerződés úgy kezeli, mint akik a szakpolitikák fontosabb szereplőivé kell, hogy váljanak. Tehát nem csak célszemélyek, hanem fontos résztvevők is kell, hogy legyenek. Második megjegyzésem a szakképzésnél. A szerződés 166-os cikke azt mondja, hogy a tanács és a parlament a szubszidiaritás tiszteletben tartásával eszközöket és intézkedéseket kell, hogy kidolgozzanak azért, hogy a célok megvalósulhassanak. Néhány kolléga már említette ezt. A 2020-as stratégia talán ebben a témában nincs pontosan meghatározva. Milyen eszközökre, irányításra, milyen köztes ellenőrzése van szükség azért, hogy el lehessen érni a célokat. Hogy aztán a végén ne azt, kelljen, azt a kérdést kelljen feltennünk, hogy miért nem értük el a célokat. Még egy megjegyzésem lenne, kopenhági folyamat. Hasznos lenne, hogyha az egyik kezdeményezésük keretében, persze lehet, hogy ezt már tervezik is, összehasonlítást lehetne végezni, és nem csak azt tudnánk megnézni, hogy mit sikerült már elérnünk, hanem nézzük meg a legjobb gyakorlatokat is, és milyen ajánlásokat lehet levonni ezen eredmények alapján a 2020-as stratégia számára? Mert egyébként csak számokat fogunk felsorolni, és nem lesz igazi stratégiánk. Sáke asszony. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm miniszter úr. Szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen ambiciózus a soros elnökség programja egy olyan témáról szeretnék beszélni, amiről részletesen még nem beszélt. A fiatalokról, a fiatalok jövőjéről van szó, és rögtön gondolunk a digitális agendára, új technológiák kidolgozására. Ennek jelentős hatása van az oktatásra, a kultúrára és a jogokra mindannyiunk számára, de leginkább a fiatalok számára, hiszen ők már ebben nőnek föl. Milyen terveik vannak, amikor új médiákról beszélünk, új eszközökről, amelyek a fiatalok rendelkezésére állnak. Itt természetesen szó van az internetről, de ön beszélt a, például a bevándorlók helyzetéről, a nemzetközi szintre emelésről, és szeretném tudni, hogy az egyes európai programokban ez milyen szerepet fog kapni. Vannak olyan programok, amelyek túllépnek az európai határokon milyen elképzelések vannak ezzel kapcsolatban. Ősszel fogok kidolgozni egy jelentést erről a témáról, úgyhogy nagyon érdekelne a véleménye, sőt esetleg külön konzultációt is tudnánk folytatni ebben a témában. Thank you, Chair, and thank you, Minister. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, miniszter úr. A jövővel kapcsolatos témák tényleg nagyon pozitívak, és ezt szeretném én is folytatni. Ugye az oktatás első éveit kell, hogy megvizsgáljuk. A szakképzéssel, élethosszígtató tanulása, felnőttekkel elég sokat foglalkozunk. De ahhoz, hogy elérjük a pozitív eredményeket, a szociális kirekesztettség ellen kell, hogy harcoljunk, illetve az iskolai lemorzsolódás ellen kell, hogy fellépjünk. Jobban oda kell figyelnünk a gyerekek oktatásának a legelső időszakára a bizottság foglalkozni fog ezzel, és szeretném, ha elmondaná, hogy a belga elnökségnek van-e ilyenfajta terve. It's not finished. You have just uh, five minutes. Oh, befejeztük, akkor öt percük van, mert a kollega már, kollégáik már várnak rá, nem miattam. De ő csak a sporttal foglalkozik, úgyhogy ez nem gond. <laughs> Haha, vicceltem. Jó, majd megmondom neki, hogy maga szerint ő, neki csak a sport a dolga spanyol származású, úgyhogy most boldog. Persze én is boldog vagyok. I don't want to have you in Belgium. okay. Nem szeretném, ha ön Belgiumban élne. Rövid leszek. Az oktatók mobilitása teljesen igaza van persze a tanárok esetében is fontos ez. A fő akadály mindig a finanszírozás. Youth on the Move témában azt a célt tűztük ki, hogy megvizsgáljuk esetleg az Európai Beruházási Bankkal, de a bizottsággal és a tanácsal is, hogy egy nehéz költségvetési időszakban hogyan tudunk a tanároknak és az diákoknak is külföldi tapasztalatcserére lehetőséget adni. Mert ahogy mondtam, a fő akadály a finanszírozás, de mindenképpen próbálunk megoldást találni erre. Fiatalok részvétele, igen. A strukturális párbeszéd a spanyol elnökség alatt indult, sőt már korábban is, de ezt mi is tovább visszük. Fiatalok a munkaerőpiacon, a fiatalok fóruma, illetve egyéb kezdeményezések mind ezt a témát fogják előrevinni. Az a cél, hogy a minket követő elnökség végezzen egy értékelést struktúrális szinten, hogy meg lehessen határozni, hogy a jövőben ezzel a területen hogyan foglalkozunk, és hogyan lehet ezt a kapcsolatot ösztönözni. 2020-as stratégia, Madridban az összes kolléga egyetértett ezekkel a célokkal. Ugye, ha nincs kompetencia, nem tudunk előrelépni. A digitális agenda, a kollégának igaza van, konkrét terveink nincsenek, de a találkozók során foglalkozni fogunk ezzel, nem önálló téma, de az biztos, hogyha lesz rá alkalom, akkor nagyon szívesen egyeztetek önnel az önnel javasolt témák tekintetében, az ön által javasolt témákról szívesen beszélek önnel. Ha jól tudom, Stockholmban már fölmerült a téma. Szeptemberben egy tanulmányt fog megjelenni a gyerekek és a fiatalokról, illetve a civil társadalom részvételéről, a demokrácia szerepéről a digitális időszakban. Úgyhogy biztos, hogy fogunk beszélni ezekről a kérdésekről, és természetesen majd részletesebb eszmecserét is tudunk folytatni. Az is gut, Ja, Ez jó, nem? Igen, csodálatos válasz az elnök azt. Jó volt, mi? Igen, abszolút nagyon jó volt. Fantasztikus. Tehát jó, köszönjük szépen miniszter úrnak, nagyon frissítő volt ez. Két rendkívül frissítő minisztert és üdítő minisztert tapasztaltunk itt meg. Tapasztaltunk itt meg, örülök, hogy ilyen témákkal foglalkoznak ők, hiszen ezen a területen valóban nagyon sok energiára van szükség, és ez Európa lelke, úgymond. Ugyanis ha ide nem investálunk, akkor utána elvesztünk mindent. Ezért örülnék, hogyha a belga tanácselnökség a szakminiszterek találkozóján egy kicsit körbe tudnak kérdezni, hogy az egyesek, egyes területek mit tettek. Ugye, hogyha valaki elmegy a munkahelyre, és ott is azt mondja, hogy én valamit csináltam, és a kollégája mondjuk nem mutat fel semmit, akkor egy munkahelyen adott esetben ez egyfajta motiváció lehet, hogy a másik oldal is valamit felmutasson a gyerekekkel, és a gyerekeink és az ő gyerekeik érdekében. Tehát valóban nagyon motiváltak, bízunk önökben, és reméljük, hogy ez alatt a hat hónap alatt be tudnak indítani valamit, amit be tudunk fejezni a következő uh, elnökség alatt, de hát ez egy örök munka, úgyhogy jön értelemben önök is egy láncszem. Köszönöm szépen, sok sikert, köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm. Jó, elfelejtettem, hogy valóban a világbajnokság a világbajnokság kapcsán gratuláljak Spanyolországnak, amiért megnyerték a világbajnokságot, tehát gratulálunk Spanyolországnak a VB aranyhoz. De azért a hollandok is jól játszottak. És a németek meg harmadikok lettek, úgyhogy... disagree. Nem ért egyet? Nem ért egyet? Miért? Mondja meg. Yeah, do you think that Netherlands... Azt gondolja, hogy uh, Hollandia fair play-t játszott? Nem, nem, nem. Azt mondtam, hogy a Hollandia fair módon játszott. Ezt nem mondtam. Nem én vagyok a bíró. És nem is akarok bíró lenni. Nagyon nehéz lenne. Jó, akkor most vissza a sportügyi miniszterre. Csak sport, ügyi miniszter. I'm, ich petze jetzt nicht, ich sag nichts mehr. Na jó, akkor most nem szivatok senkit tovább. Tehát örülök, hogy itt van a sportminiszter. És most van első alkalommal lehetőségünk Lisszabon után, hogy eh, hát egy kicsit Spanyolországgal is, de igazából Lisszabon után, hogy valakivel beszéljünk, aki a jövő szempontjából fontos, és reméljük, hogy Moiters úr, mint flamand miniszter valóban bizonyos olyan teljesítményét tudnak felmutatni majd, amely lehetőséget ad a további építkezésre. Elmondtuk, hogy december 10-én egy két éves programra, 2013-ig tartó programra fognak javaslatot tenni a sport területén, ezért reméljük és bízunk ebben, hogy ez egy jó ötlet lesz és másodszor azt is reméljük, hogy, hogy több pénzt kapunk ezért. Ezért ugyanis nem a bizottság illetékes, hanem az önök támogatására kell, hogy számítanunk. Az elkövetkezendő két évben nem, nem adhatunk ki többet sport, sportra, akkor, amikor még nem is voltunk érte felelősek. Akkor tehát megkérem, hogy mondja el a javaslatait. Ja. Geachte leden van het parlement, eh, mevrouw de voorzitter. Tisztelt kollégák, elnök asszony! Nagyon örülök annak, hogy eh, itt lehetek most önökkel, és bemutathatom önnek a belga elnökség programját a sportügyek területén, és nagyon szívesen válaszolok majd a kérdéseikre. Az Európai Parlament eh, a múltban már nagyon sokat foglalkozott a sporttal. Ezt tanúsítják a jelentések, az állásfoglalások és a meghallgatások a sporttal kapcsolatos ügyekben. Úgyhogy én csak támogatni tudom azt, hogy a parlament ilyen aktívan fellép a sportért. Valóban önök nagyon aktív részt vállalnak. Például a 97-es jelentésben kiemelik, hogy milyen fontos az európai szintű sportpolitika, ami valódi ösztönzőként hatott arra, hogy a sport hatáskörét a Lisszaboni alapszerződésben is megjelöljék. Ezen jogi alappal most már valódi lehetőségünk van arra az Európai Unión belül, hogy a sport területén fel lehessen lépni. Új szerepet kap tehát a három európai intézmény ami a belga elnökséget illeti. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ezt az új időszakot mi nyithatjuk meg a sporttal kapcsolatban. És remélem, hogy a belga elnökség során hozzájárulhatunk ahhoz a célkitűzéshez, hogy az Európai Unió sportpolitikáját tovább fejlesszük. A közeljövőben várható egy közlemény, amire az elnök asszony is utalt már. Remélem, hogy a belga elnökség is befolyásolhatja majd ezen közleményt. Ami a prioritásainkat, a két fő prioritásunkat illeti. Először is, ami az európai fellépési keretet illeti a jövőben, másrészt pedig a sport társadalmi szerepét és a fair play-t szeretnénk kiemelni ami a sportügyekben az európai keretet illeti, mint már mondták, egy közlemény várható, ami fontos lehet tehát egy programjavaslatot várunk az Európai Bizottságtól. A sportvilága és a tagállamok nagyon kíváncsian várják, hogy mi történhet az Európai Unióban a sportügyekben. Nagyon fontos, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk az Európai Unió részéről arra vonatkozóan, hogy a sport milyen irányban fejlődhet a jövőben. A legutóbbi május 10-i tanácsülésen jelen voltam, és el tudom mondani, hogy egyértelműen kiderült, hogy milyen elvárások vannak azért, hogy a sportügyekben együttesen tudjunk fellépni. Ami a sportprogramot illeti, ahogy azt kérték, én is nagyon komolyan fogom venni a feladatomat, és fel fogom mérni, hogy mit tehetek a kollégáinkkal ezen közleményre várva, és mindenképpen a belga elnökség alatt még reagálni fogunk ezen közleményre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy konszenzus alakuljon ki arról, hogy ki vesz részt ebben a programban spanyol elődöm tette meg az első lépéseket arra vonatkozóan, hogy a sport területén milyen konszenzust lehet kialakítani a strukturális párbeszédben való részvétellel kapcsolatban, de még elég sok gyakorlati kérdés maradt a munkamódszerrel, a napirenddel kapcsolatban, olyan gyakorlati kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell. És én is foglalkozni fogok ezzel, mert rendkívül fontosnak tartom a struktúrált párbeszéd kérdését. Nem akarok előre menni a vitákkal kapcsolatban, elébe menni a vitáknak, de azt szeretném elmondani, hogy a belga elnökség célja az lesz, hogy hivatalos döntés szülessen a tanácsban. Reméljük, hogy ez egy határozat, tanácsi határozat lesz. És ezzel lehet majd az említett kérdéseket, tehát a napi rendet és a gyakorlati rendelkezéseket pontosítani A második kérdés, amit említettem, a sport szerepe a társadalomban, és a fair play szerepe. Több alszekció van a társadalmi bevonás, a sport által és a sportba, a sport és a képzés, valamint az, hogy ezek a dopingolás elleni küzdelemben milyen szerepet játszhatnak. És felmértük azt is, hogy milyen fontos az önkéntesség a sporton belül. Jelenleg folytatjuk a tárgyalást a jövőbeni magyar elnökséggel, és a lengyel elnökséggel is tárgyalunk, arra vonatkozóan, hogy meglássuk, hogy hogyan lehet előrelépni ezzel kapcsolatban. Ami ezt a három alszekciót, említett alszekciót illeti, természetesen tudjuk, hogy a 2010-es év a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem éve. Ezeket a prioritásokat fenntartjuk a belga elnökség alatt, és a magyar elnökség is megtartja majd. Ami a sporttal kapcsolatos fehér könyvet illeti, ez kiemelte, hogy a sportnak milyen pozitív szerepe lehet, és előkészítő fellépéseket kezdett, vagy ezekre utalt az Európai Bizottság 2009-re és 2010-re vonatkozóan. és továbbra is prioritásként kezelik a sportot. Ami a kollegialitást illeti, a sportolói hozzáférést, a fair play-t, a kommunikációt, ez mind rendkívül fontos a sporton belül, a sportszerűség is, és ennek nagyon nagy szerepe van a társadalmon belül. A múltban én egy ö, fiatal foci csapat edzője voltam, és saját magam is személyesen is éreztem, hogy mennyire össze lehet kovácsolni az embereket, legyenek azok képzetlen emberek, olyanok, akiknek nincsen még igazi társadalmi hátterük, rendkívül szembeszökő, hogy milyen pozitív hatása lehet a sportnak a társadalomban. Persze foglalkozhatunk az oktatással is, de az iskolán kívüli aspektusok is nagyon fontosak a sportban. A fiatalok nagyon sok módon tanulhatnak, és azt gondolom, hogy a sport is egy ilyen nagyon pozitív aspektus, amit be kell vonni ebbe a játékba, hogy ha így is nevezhetem. További nagyon fontos aspektus, amire koncentrálni szeretnénk, egy konferencia a társadalmi bevonásról. Erről eszmecserét szeretnénk folytatni a szakértőkkel, azért, hogy a bevált gyakorlatokat megismertethessük egymással. És még mindig a sport pozitív szerepéről fog ez szólni a társadalmon belül. Nem kell a spanyol viaszt újra feltalálni, a már meglévő tapasztalatokból szeretnénk levonni a tanulságokat. Én tehát ezen kérdésekre szeretnék koncentrálni a belga elnökség során. Egy további kérdés. Szeretnénk, hogyha a tanács a társadalmi befogadással is foglalkozna a sport tekintetében, hát erről beszéltem már az imént is. A következő pedig a sport és a képzés területe. Hogyan lehet előrelépni ezen a területen az EU-ban? Nagyon fontos megfelelő sportképzést létrehozni, ez nagyon fontos a sport jövőbeni fejlődése szempontjából és a sportban résztvevők szempontjából egy sportágazatra vonatkozó minősítési keretet kell létrehozni. A dual career, vagy a kettős karrier részleteit is ki kell dolgozni. Tehát vannak, akik sportolók, és ugyanakkor más képzésben is részt vesznek. Vannak olyan sportolók, akik nagyon sokat keresnek, de mi lesz velük, amikor a sportkarrierjük végéhez érnek? Mi lesz velük utána? Ezt értem én a dual career, a kettős karrier fogalma alatt. Aztán, ami a fiatalok jövedelmét illeti a képzés időszakában, ez is rendkívül érdekes és fontos kérdés, amiről eszmecserét kell folytatnunk. Biztos vagyok, hogy ezt meg is tesszük a belga során. Még egy nagyon fontos kérdés, ami mindig előjön, a doppingolás elleni küzdelem. Az új jogalap a sportra vonatkozóan kiemeli, hogy a személyek, a sportban érintett személyek erkölcsi és fizikai integritását meg kell védeni, és ez rendkívül módon megerősíti azt, hogy az EU-nak milyen fontos szerepe lehet itt. doesn't work. Okay. okay. Ik, ehm, dus eigenlijk, eh, ik kom even terug op, op eh, doping. Wij hebben... Uh... Vissza szeretnék térni röviden a doping kérdésére. Európában sok olyan ország van, sok olyan régió van, ahol előrelépés történt a VADA kód megvalósítása, végrehajtása szempontjából, és az ASA intézet vizsgálja, hogy melyik tagállam alkalmazza a VADA kódjait, illetve milyen módon. Persze sokszor nagy a eltérése a törvény és a végrehajtás között, úgyhogy ezt is részletesen meg fogjuk vizsgálni. Megnézzük, milyen különbségek ének a vadakódok gyakorlati alkalmazása területén, úgyhogy erről az belga elnökség során még többször szó lesz. Ez jó alap lesz majd a további eszmecserékhez. A VADA alapítványi vezetőségében vannak olyan tagok, akikkel tudtam már egyeztetést folytatni, és őket is nagyon érdekli az Európai Uniós értékelés, hiszen az igaz, hogy az Európai Unió csak egy kis részét képviseli a vadához csatlakozott országoknak, mégiscsak fontos számukra a tapasztalatunk, például a személyi adatvédelem területén, hiszen úgy gondolom, hogy ezen a területen a mi hozzáállásunk egész más, mint a vadához csatlakozott más országok és régiók hozzáállása. A személyi adatvédelem Európában sokszor törvényekhez kapcsolódik, sőt van, amikor az alkotmány rögzíti. Egyszer felmerült az a megjegyzés is, hogy illetve a VADA azt kritizálta nálunk, hogyha nem, felelnek, nem felel meg az alkotmány a mi előírásainknak, akkor változtassák meg az alkotmányt. Tehát ez nem így működik. Európaiként nekünk kell elfogadhatunk a vadával, hogy mi másképp dolgozunk, más a felfogásunk ezen a területen. Úgyhogy itt az Európai Uniónak érdemes közösen föllépnie a vadán belül, ezt fontosnak tartom, és a belga elnökség idején szeretnék előrelépni ezen a területen. Pontosítani fogjuk, hogy milyen frontokat kell védenünk ezen a fórumon. Elnök asszony, a belga elnökség során egy sor eseményt fogunk szervezni. November 18-19-én lesz oktatás, kulturális és ifjúsági tanácsülés. November 18-án délután lesz szó a sporttal kapcsolatos témákról. Megkívánom hívni Mindenkit szeretnék meghívni szeptember 21-22-én az Antwerpeni informális ülésre. Ezt egyébként a főigazgatóság készíti elő, és szeptemberben lesz egy ilyen témájú találkozó Zsambában. Ezen kívül két szakértői találkozót is szervezünk. Egyrészt a sportért felelős politikusok és edzők fognak találkozni az egyik ilyen találkozón. Ezt, úgy, ezt az edzői napnak hívjuk. Gyakorlatilag a Flamand területen két évente megszervezzük az ilyenfajta eszmecserét, hiszen itt a jó gyakorlatok cseréjére sor kerülhet, cserére magas, egész magas szinten. És most ezt a fajta találkozót szeretnénk európai eseményét tenni. Ennek is az a célja, hogy a teljes körül legyen a tájékoztatás, és hogy hozzájáruljunk ebben is a céljaink megvalósításához. Ennyit szeretem mondani. Elnök asszony, köszönöm. Köszönöm. Most 368 megjegyzésem van, úgy látom. 7-8. Még valaki? Igen. 2, 4, 6, 8, 9. Mindenki egy percet kap. Kérem, hogy rövidek legyenek. Boszkot asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönjük az előadást. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon tudom értékelni, hogy az, hogy a belga elnökségnek is az a szándéka, hogy a doping ügy, a doping ellen harcoljon. Ennek során ugye a vada, vadáról is szó van. És az is fontos, hogy több európai képviseljen bennünket a vada ügyben, hiszen és azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet az, az említett tanulmányjal? A 29-es cikkkel kapcsolatban esetleg még néhány részletre kíváncsiak lennénk. Ami pedig a szociális bevonás illeti az a kérdés számos futball és sportklub számára is általánosságban, hogy, hogy ők ugye javítják a szociális bevonást, és ők pályázhatnak az Európai Szociális Alapból pénzekre. Viszont sokszor úgy tűnik, hogy a sportklubokat nem igazán szokták hagyni, hogy, hogy pályázzanak, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudom valamit mondani. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, én is úgy gondolom, hogy az, amit hallottunk, rendkívül ambiciózus program a belga elnökség részéről. Örülök, hogy ennyire elkötelezettek, de persze pénz nélkül nem megy semmi. És én, mint a költségvetésre vonatkozó előadója, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy eddig rendkívül kicsi összegekről volt szó ezeknek az új kezdeményezéseknek a kapcsán. Az első kérdésem tehát ezzel az, az lenne, hogy ugye mindenhol azt halljuk mostanában, hogy érdekünkben állna nagyobb költségvetéssel rendelkezni, hogy jobban tudjuk magunkat támogatni. Illetve a második kérdés az, hogy ugye a korábbi frakcióban beszéltünk a biztos úrral arról, hogy nem lehetne esetleg olyan kezdeményezéseket indítani, ahol, ahol szociális kérdésekről van szó, és ahol például mondjuk közös európai foci bajnokságokat lehetne szervezni iskolásoknak nem tudom, hogy ezt esetleg belgaként tudják-e támogatni. Jó lenne, ha tudnának segíteni ez ügyben. Fiszesz asszony? Úr? Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a gratulációért is. Volt egy meccs Németországgal is, és akkor is az elnök gratulált először a győzelmünkhöz. Többféle témát is szeretnék említeni, de most csak néhányat emelek ki ezek közül. Amikor szakképzésről vagy oktatásról beszélünk, illetve az egyes országokban a sport témájú végzettségről, ugye az egyes tagállamokban szükség van erre a karrier során, és beszélt, beszélt a sport témájában a karrierről. Ugye sokszor a sportoló a karrierje végén nehéz helyzetbe kerül, ezért nagyon fontos a sportolók képzése. A doping témájával kapcsolatban sokszor csak a magas szintű sportolók esetében gondolunk erre a kérdésre, pedig a kis sportkluboknál, a fiatalok sportklubjánál is ugyanúgy létezik a dopingolás. Mit lehet tenni ez ellen? Sokszor kettős a jogalkotás. Amikor kiderül, hogy egy sportoló dopingolt, akkor sport szankcióval büntetik, a sportoló bíróság elé tud menni a szankció ellen, és ez problémás. Ennyit szerettem volna mondani. Dziękuję. Aby te wszystkie cele, o pan minister powiedział, realizować, oczywiście potrzebne są fundusze. Köszönöm. Ahhoz, hogy azokat a célokat megvalósítsuk, amelyeket ön említett, mindenképpen pénzre van szükség, ez egyértelmű. Lehet, hogy Belgium talán meg fogja mondani, hogy hogyan lehet a legközelebb könnyebben megtalálni ezeket az alapokat, ezeket az erőforrásokat, hiszen ugyanaz a miniszter felel a költségvetésért és a sportért. A nagyon sok konferenciát és találkozót fognak szervezni. Majd szeretném azt is megkérni, hogy a konferenciák eredményeiről és az események eredményeiről is számoljon be a számunkra, hiszen ezek mind nagyon fontos témákkal fognak foglalkozni, úgyhogy fontos lenne a számunkra, hogy az eseményekről beszámolót kapjunk. Említette, hogy különösen oda fog figyelni a esélyegyenlőség biztosítására a sportolók esetében. Itt olyan szakmákról van szó, amelyeknél nagyon rövid a karrier. Aztán azt is szeretném megkérdezni, hogy a 3 millió eurós pilota projektet támogatják-e, folytatódni fog-e, és a doping témájában ezt nagyon fontosnak tartom. Hvala za besedo. E, čisto kratko, e, eno vprašanje in dve pobudi. Rövid leszek. Egy kérdésem van, és két ajánlásom. E, pozitívnak tartom az ön által bemutatott programját. Programot látom, hogy ön sportos szellemen áll hozzá a kérdésekhez. A vadával kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. A a során, ha jól értettem, akkor megpróbálnak célokat elérni ezen a területen. Lehet, hogy az Európai Uniónak a adában kéne egy, hogy egy saját képviselője legyen. Például az Európai Parlamentnek miért ne lehetne egy képviselője a vadában? Hiszen így az európai benyomást, az európai befolyást tudnánk növelni. A vada pénzügyi eszközeinek a felét, 50%-át biztosítja az Európai Unió. Egy másik javaslat, hogyha a sportminiszterek számára egy konferenciát fognak tartani, akkor javasolnám, hogy a Nemzeti Olimpiai Bizottságok képviselőjét is hívják meg, hiszen így politikai és civil területről is lennének résztvevők a találkozón. Ön a pénzügyi szakember is, a következő kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Sportköltségek. Sportfogadás témája, elnézést. Szeretném tudni, hogy ezeket az elemeket hogyan lehet ellenőrzés alatt tartani, hiszen itt visszaélésekre is sokszor sor kerül, monopóliumokat hoznak létre nemzeti szinten. El tudja képzelni, hogy szabályozni lenne, lehetne európai szinten ezt a szektort? Én támogatnék egy ilyenfajta szabályozást. Köszönöm szépen, ez kolléga kollega. <clears throat> Köszönöm, miniszter úr. Amikor eh, megláttam, hogy milyen témákkal foglalkozik, akkor kicsit aggódtam. Költségvetés, mérleg, eh, munka és sport, területfejlesztés. Hát azt hittem, hogy a sport a legutolsó helyre fog kerülni a fontossági sorrendben. De a beszámolójából azt láttam, hogy prioritást érdemel, vagy prioritást tesz a sportnak. Nem akarom én is megkérdezni, hogy egy millió euróval hogy tudjuk mindazt megvalósítani, amit ön elmondott. De szeretném azt kérni öntől, hogy próbálja elérni, hogy fontosabbnak tekintsék a mi szektorunkat, illetve a sportot. Egy kérdés utalt az önkéntes sportolókra 2011 az Európai Önkéntesség éve idén készítjük elő ezt a jövő évi eseménysorozatot. Szeretném tudni, hogy van-e már konkrét projekt elképzeléssel tekintetben. Vielen Köszönöm. Az ki. Igen, ott megadom a szót, Leszka. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A nevem valóban nehéz, nehezen kiejthető. Köszönöm szépen, miniszter úr, az érdekes prezentációt. Számos fontos ügyet említett. Többek között az első informális sportminiszteri találkozót is, és ez alatt az ülés alatt számos prioritást elmondtak megfogalmaztak, többek között a fair play, illetve a doping elleni küzdelmet. Szeretném kérdezni, milyen konkrét intézkedések vannak, amelyeket a belga elnökség megkíván valósítani. Az önkéntes munka szerepét is említette a sport területén. Nem tudom, hogy van esetleg valamilyen konkrét, specifikus javaslata ez ügyben. Az is elhangzott, hogy az egymást követő elnökségek folytatni fogják eh, a munkát, ezért is kérdezem ezt. És végül pedig a prioritások között lesz-e hely a, a, a fogyatékkal élők számára a, sport, a sportnak. Köszönöm szépen, David Rolasszony. Pán miniszter, szóval veľmi rada, že teda uvedomujete si... Miniszter úr, Üdvözlöm az ön kijelentését, miszerint a sport elősegíti a különböző társadalmi rétegek közötti együttélést. Nekem gimnáziumi és egyetemi hallgatókkal történt beszélgetésem során elmondtam, hogy az EU-nak és az Európai Parlamentnek is fontos feladatköre a sport és egy új sport létesítmény létrehozásáról beszéltünk. Persze sok mindenre van ehhez szükség, de ezen ö, sport ö, infrastruktúrákban sportolókra is szükség van, és az is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a ö, hétköznapi emberek ö, lehetőségeivel kapcsolatban mi az ön elképzelése, mit lehet itt elérni. Lenne még egy másik megjegyzésem is, de elfelejtettem, hogy mi volt az elnézést. Ja, aber so alt wie ich bist du noch. De még nem vagy annyira öreg, mint én. Kelly úr. Thank you very much. Um, I haven't, uh... Köszönöm szépen, nem beszéltem ma, de nagyon odafigyeltem mindenre. Uh, a belga elnökségnek a hat hónapja valóban uh, már a Lisszaboni szerződés fényében történik és az is kérdés, hogy ez hogyan fogja befolyásolni a EU 2020-as stratégiát és a makro környezetet. Persze ennek a praktikusságával kapcsolatban felmerülnek kérdések, hogy ez mennyire illeszkedik a 2020-as stratégiába. Megpróbálják betölteni az űröket az egyetemekkel kapcsolatban, a, a, fia, a ifjúsági mobilitási programokat, ezeket, ezeket támogatom az új kompetenciákra is felhívta a figyelmet, amelyek valóban nagyon fontosak lehetnek a jövő szempontjából. Eddig azonban azt gondolom, hogy keveset foglalkoztunk a dopping eh, ügyekkel, hiszen eh, csak egy kis aprós, az embereknek egy kis eh, kisebbségről van szó, de persze azért a, a nagy többségnek az érdekeit is figyelembe kell venni. Különösen a szociális ö, bevonás jellegét a sportnak, illetve a, a folyamatos sportolást, egész életen át tartó sportolást, a mindenki számára elérhető sportot, a legjobb gyakorlatok kicserélését, és végül pedig, amit a Lacardis Curia kollégák mondtak, hogy harcolni kell azért, hogy a sport minél szélesebb körben elterjedjen, hiszen hogyha ez nem így van, akkor nem értük a célunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gálperc asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, köszönöm az ön tájékoztatóját. Bár én úgy éreztem, hogy az ön szemüvegére az volt írva eközben, hogy élsport és én pontosan a másik lábát hiányolom ennek a napi mozgást a tömegsportot mert eh, párhuzamosan a kultúrával a sportról is azt gondolom hogy a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem egyik eszköze lehet és pontosan egy eszköz eh, azok számára akik a társadalom peremén vagy éppen nehézsorban élnek azoknak a gyerekeknek egy lehetőség akik előtt a karrier ahogy ön emltette pontosan a sporton keresztül nylhat meg. úgyhogy én ezt pont a trió miatt hangsúlyos területnek érezném hiszen a magyar elnökség fog következni önök után a második megjegyzésem pedig a sport támogatásával finanszrozásával kapcsolatos a szponzorációval kapcsolatos hiszen itt fontos hangsúlyozni hogy egy olyan ellenőrzési eszköz kell kialaktani vagy szükséges kialaktani ami pontosan az átláthatóságot biztostja a sport számára és mindannyiunk számára. köszönöm szépen! Last but not least, Ivo. Végül nem utolsó sorban Ivo. Dank eh, eh, u, Doris. Eh, ik zal dat in één minuut samenvatten. Köszönöm, Doris. Mindent elmondtak már előttem, úgyhogy sok szerencsét kívánok, miniszter úr a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, új a jogi keret, így egy egyedi lehetőség áll előttünk. A sport szociális fontossága szempontjából én úgy gondolom, hogy a legfontosabb feltételek már biztosítva vannak ahhoz, hogy sikeres legyen a belga és a magyar elnökség együttesen nagy lehetőség a fiataloknak. Meg kell, hogy tudjuk győzni a sportklubokat, hogy nagyon fontos szerepet játszhatnak társadalmi szempontból, és a negatív hatások ellen is fel kell, hogy lépjenek. Nem értek egyet azzal, aki azt mondja, hogy a doping nem annyira fontos téma, hiszen a társadalomnak csak egy egész alacsony kisebbségére vonatkozik, hiszen a doping tönkreteszi a sportról kialakult képet, az elit sportolóknak jelentős a hatása a tömegsportra. Ezért inkább azokkal tudok egyetérteni, akik kezdeményezéseket ösztönöznek ezen a területen. Oké, okay, rendben van, hogy a váda területén befolyást akarunk gyakorolni, de azért nézzünk körül a saját házunk táján és Próbáljunk egyeztetni a tagállamok között. Még egy dolgot szeretnék említeni, a költségvetés kérdése. Pont most, amikor nagyon nehéz időszakban élünk, pont most inkább próbáljuk meg növelni a sportra rendelkezésre álló pénzeket, és ne fogadjuk el a csökkentést. Miniszter úr, tessék! Ehm, eh, Próbálok minden kérdésre választ adni, vagy lehet tőleg a legtöbb kérdésre választ adni feljegyeztem a megjegyzéseiket, a kérdéseiket. Először is szeretnék mindenkinek köszöntet mondani, aki feltett kérdést, vagy megjegyzésekkel élt. Úgy érzem, hogy erős támogatást kaptam a bemutatott program tekintetében. Először is költségvetési kérdés, több pénzt kérnek. Egy költségvetési minisztertől nagyon nehéz több pénzt kérni, nagyon nehéz időt élünk, de értem az aggájaikat, és mindenképpen amikor a kollégákkal egyeztetést fogok folytatni, akkor fejben fogom tartani az ön aggájaikat, és természetesen a bizottsággal folytatott egyeztetések során is figyelembe fogom ezt venni. Értem, és én is osztom ezeket az aggályokat. Boszkor képviselő beszélt a dopingról és a vada kérdéséről. Most nem akarok belemenni a részletekbe. Értem, amit Kelly képviselő mond. Én is úgy gondolom, hogy azért túl sok időt nem szabad veszekedni erre a kérdésre, hiszen van sok egyéb feladatunk, és nemzeti szinten is fel tudunk lépni a dopingolás ellen nem érdemes párhuzamos munkát végezni. Ugyanakkor a tanulmány, ami készül, be fogja mutatni a 27 tagállam közti különbséget a megállapodás végrehajtása során. Ennek a tanulmánynak az információit fogjuk felhasználni ahhoz, hogy kidolgozzuk, hogy hogyan lehet egységesebbíteni ezt a kérdést a tagállamok között a spanyol elnökség alatt már megkezdődött ennek a kérdésnek a feltárása, és úgy gondolom, hogy egységesebben tudunk majd föllépni a vada előtt. Nem akarom felfedezni a spanyol viaszt, nem akarok új jogalkotási eszközt kidolgoztatni. Egyszerűen csak a már érvényes jogszabályok végrehajtásának az egységesítése a célom. Sok kérdés vonatkozott konkrét kezdeményezésekre például futball, bajnokság az iskolák számára, akár európai szinten is. Természetesen nagyon szívesen támogatnék egy ilyen témát, de azért a realitások talaján kell, hogy maradjunk, meg kell nézni, hogy mire van lehetőség. Az biztos, hogy fontos, hogy tanuljunk egymástól. A magyar kollégák közösen pontos prioritásikat állítottunk föl. A társadalmi bevonás az végül is egy olyan kérdés, ami nem kerül túl sokba. Próbáljuk a pozitív eredményeket és gyakorlatokat átvenni egymástól. Az biztos, hogy ezt a témát előre fogjuk vinni a magyar, magyar kollégákkal egyeztetve. Igen, említettem, hogy egy sor konkrét kezdeményezés lesz. Most nem akarok részletesen választ adni az ezekre vonatkozó kérdésekre. Azért annyit el szeretnék mondani, hogy 2013-2014-es sportprogramot fogunk összeállítani. Meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen sport kezdeményezések lehetségesek határon átnyúló módon. Ezek a kezdeményezések mind az általam elmondott célokat fogják szolgálni. Úgy gondolom, először várjuk meg a programok összeállítását, és utána nézzük meg a javaslatokat oktatás, sport területén megszerezhető képzettség Piszász képviselő kérdezett rá erre. Igen, teljesen egyetértek önnel. a sport területén megszerezhető képzettségeket, diplomákat nagyon fontos lenne, hogy határon átnyúló módon el lehessen ismertetni. Támogatjuk ezt a kérdést, ezt az úgynevezett labeling kérdést, 2012-es tervez egyébként. Minden esetre próbáljuk előkészíteni ezt a nyitást azért, hogy a sportolók határaikon túl is dolgozhassanak. A dopinggal kapcsolatban még elfeledkeztem valamiről. A fiatalok, illetve a eh, normál sportklubok esetében a dopingolás igaz, hogy ott is eh, terjed, de én úgy gondolom, hogyha a profi sportolókra koncentrálunk, és ott próbáljuk megoldani a kérdéseket, annak azért lesz egy ilyen kaszkád hatása, és pozitív előrelépést tudunk elérni a nem profi sportolók között is, illetve alacsonyabb szinten is. A végrehajtás tekintetében a vadaszabályok megvalósítása vég, átvétele területén, ugye, ahogy mondtam, a tagállamok között jelentős az eltérés, és ez vonatkozik a sportoló kategóriákra is. Hogyha sikerül ezeket a különbségeket megszüntetnünk, akkor az már egy jelentős pozitív előrelépés lesz. Még egy kérdés volt a sport és mérle kettős kompetencia, hogy ez előnyös vagy hátrányos. Hát minden, aminek van előnye, annak van hátránya is. Persze hasznos lehet ez a kombináció sportfinanszírozás területén. Például egy stadiont építünk, akkor jó, hogyha ért az ember a pénzügyi kérdésekhez is. De néha azért hátrányos, amikor költségvetési szempontból megszorításokra van szükség, a sport viszont több pénzt igényel, akkor elég nehéz ez a kombináció. Minden esetre meg kell próbálnom egyeztetni ezt a két területet. Aztán a képviseletünk a vadában. Most 25%-ot képviselünk, és öt képviselőnk van 38-ból, illetve egy a 12 főből. Novemberben egy nyilatkozatot kell, hogy közé tegyünk azért, hogy lássák az egységes fölépésünket. A spanyol elnökség alatt már megállapodás született arról, hogy a, a Vada Foundation Board előtt megjelenő delegációban vagy a delegáción keresztül egyetemű üzenetek kell, hogy megjelenjünk. Hogyha öt fős delegáció lesz, és egységesen lépnek föl, akkor jelentős befolyást tudunk majd gyakorolni. És sokkal nagyobb befolyást tudunk gyakorolni, mint hogyha különböző véleményeket képviselne az öt fő. Aztán volt egy kérdés, sport és tudományok. Sajnos erre most nem tudok választ adni a sport régiós illetékességbe tartozik, viszont a tudomány másik kollégának a portfóliójához tartozik. Minden esetre nagyon nehéz általános képet kialakítani. ezért sem szerepel ez a kérdés a prioritások között, de majd egy később időpontban szeretnék erre visszatérni. Sokan mondták, hogy ambiciózus a programunk, remélem, hogy teljes mértékben meg is tudjuk valósítani. Természetes, hogyha nem állítunk fel ambiciózus célokat, akkor nem is tudunk jó célokat elérni. Ami az önkéntességet illeti, erre vonatkozóan nincsen még egyértelmű javaslatom, de hát ez szándékos is, hiszen az önkéntesség éve 2011 lesz. Úgyhogy ezt egy kicsit későbbre hagytuk, talán majd a magyar elnökséggel fogunk egyeztetni a fellépés tekintetében. Ők lesznek elnökök 2011-ben, úgyhogy talán nem a mi feladatunk, hogy ezzel kapcsolatban vezető szerepet vállaljunk. Még néhány kérdésre lehet, hogy majd rátérünk, de biztos, hogy egyeztetünk majd a magyar elnökséggel. Végül pedig a mindennapi sporttal kapcsolatban mindenképpen támogatom önt ezzel kapcsolatban. A mindenki számára hozzáférhető sport rendkívül fontos, ez a társadalmi bevonás részét is képezi, rendkívül fontos ez, mint már mondtam, nagyon fontosnak tartjuk én is, mi is. Hogyha megnézzük a különböző elemeket, itt én nem csak az elit sportolókról beszélek, hanem az amatőr sportolókról is. Ez ugyanolyan fontos a belga elnökség számára, mint az elit sport. Megpróbáltam ezt elmagyarázni az előadásomban is. Köszönöm szépen, miniszter úr! Azt hiszem, hogy ellentétben azzal, aki megkérdőjelezte, úgy gondolom, hogy ő valaki, aki sportminiszter és egyben pénzügyminiszter, megfelelő ember. Hiszen legalább lehet, hogy meg tudja győzni a pénzügyminisztert, hogy adjanak pénzt a sportra. A többi ember esetében, a többi miniszter esetében ez nehezebben megy. Tehát mindenképpen köszönetet szeretnék mondani. Önnek, önöknek sok sikert kívánunk, támogatjuk önöket, és a szociális bevonás, a betagozódás Afrikához valóban nagyon fontos a sport. Dél-Afrikában is láttuk ezt, mennyire jól működik, ott valóban a gyermekek a focin keresztül jutnak el oda, hogy más területeken is aktívak lehessenek. Éppen ezért gondolom azt, hogy a sport nagyon sokat segít, Köszönöm a foci. Ott van, az a, ez a sportág, ahol a bevándorló gyerekek is be tudnak tagozódni a társadalomba. Tehát köszönöm szépen, és a hat hónap hónapon belül valamikor már remélem, hogy még találkozunk. Gratulálunk, minden jót kívánok, és sok sikert! Akkor ezzel bezárom az ülést, és a koordinátorokat megkérem, hogy maradjanak itt. Holnap reggel 9-kor találkozunk ugyanitt. Kamer Évert asszony, beszélhetnénk még esetleg? Das verschieben, ich muss ich